Jest? Okej. Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie miejsc. Będziemy powoli... Kierek mindenkit, hogy foglaljanak helyet. helyet mindenki. Készen van, elkezdjük az ülést. Hölgyeim és uraim! Mindenkit üdvözlök! A második nyitott, nyilvános vitán a közös agrárpolitika jövőjéről, amit az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának elnökével, De Castro úrral közösen szerveztünk, valamint a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztosa Csolos úrral is közösen szerveztük. Ha hozzátehetem még, én is részt vettem ebben, és szeretném üdvözölni Önöket. Emlékeztetném Önöket, hogy október 12-én az Európai Bizottság bemutatott egy hét rendeletből álló csomagot, ami a kap jövőjére vonatkozik. A közös agrárpolitika reformjával szintén foglalkoznak ezek a dokumentumok, és októberben volt még egy tanácsi ülés is, az első olvasatra novemberben került sor, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban, az egységes támogatási rendszerrel kapcsolatban folytattunk tárgyalásokat. Decemberben egy másik tanácsi ülésről ülésre fog sor kerülni, amikor a vidéki területek fejlesztésére fogunk összpontosítani. A miniszterek tanácsának egy informális ülése is volt időközben Wroclawban, és úgy döntöttünk, hogy az Európai Parlamentben nyílt vitákat fogunk szervezni amivel a kap fejlesztésére összpontosító. Az első ilyenre novemberben került sor, a mezőgazdasági miniszterek részvételével az Európai Unióból, illetve más nemzeti parlamenti képviselők is részt vettek ezen. A mai vitát a mai vitán részt vesznek gazdák és gazdálkodók szakmai szervezetei is, nem minden európai mezőgazdasági szervezetet hívtunk meg, de engedjék meg, hogy elmondjuk, hogy több mint 15 ilyen mezőgazdasági szervezet meghívását végeztük el. A mezőgazdasági termékek kereskedésére is kiterjesztettük a meghívásokat. Természetesen minden szervezet, minden képviselőjét egy vitában nem tudjuk vendégül látni, tehát hogyha lehet, lehetséges, hogy valaki, aki mondjuk a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban nem érzi magát közvetlenül érintetnek, az nem is akar részt venni a vitán. Miz De Castro úrnak köszönhetően A decemberi tanácsi ülésen remélhetőleg a három nyitott vitának az eredményeit össze tudjuk foglalni. Ez után januárban megpróbáljuk a viták következményeit, a vitákból leszűrt következtetéseket is nyilvánosságra hozni. Paolo de Castro elnök úrnak is, az Agriszak Bizottság elnökének is meg fogom adni a szót, utána biztos úr kap szót, ezután pedig a jelentéstevőink kapnak szót, utána pedig egyelőre 25-en kértek felszólalási időt, egyelőre mindenki 4 percet fog kapni. Tehát a felszólalások 4 percesek lesznek, remélhetőleg ma este hatig a vitákat le tudjuk folytatni, legalábbis az előzetes jelentkezések alapján. Ha marad még idő, akkor spontán felőszólalásokra is sor kerülhet. Minden esetre 6 óráig a vitát be kell fejeznünk. Itt a mellettem a pódiumon ülők segítségével már ma délután össze fogjuk foglalni a mai vita eredményeit. Most Castro úr kap szót. Noi grazie a tutti voi per la presenza. Köszönöm szépen, kedves Márek. Szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm azoknak, akik eljöttek. A mai konferenciánk alkalmával itt vannak a mezőgazdaság gazdasági, szakmai szervezetek képviselője, különböző civil szervezetek is részt vehetnek rajta. Szevicki úr szervezte meg a mai találkozónkat. Üdvözlöm Csolos biztos urat is, és köszönöm neki, hogy készen állt arra, hogy ma eljöjjön ide hozzánk a mai konferenciánk alkalmával is részt vegyen a párbeszédben. Mielőtt megindulna a jogalkotási folyamat, szeretnénk egy konstruktív párbeszédet folytatni az érdekeltekkel, az európai intézményekkel. Ezek az az európai intézmények ugye egy együttdöntési eljárás keretében fognak dönteni a mezőgazdasági politika jövőjéről. Ez a reform rendkívüli jelentőségű, hiszen egy példátlan helyzetben találjuk magunkat jelen pillanatban. Ez a helyzet a fejlett területekre is kiterjed, sokan félnek attól, hogy élelmiszer hiány alakul majd ki, a piacokat pedig egy erős volatilitás ingadozás jellemzi, amely esetleg szisztematikussá is válhat. Biztosan tudható, hogy próbára teszi majd az elkövetkezendő pár év az élelmiszerellátásunkat, és a gazdáknak új eszközökre van szükségük, hogy megküzdjenek ezzel az új helyzettel. A mezőgazdaságnak az elkövetkezendő években garantálnia kell az ellátás biztonságát és folytonosságát, fontos, hogy szembe tudjon nézni a szembe tudjon nézni a mezőgazdaság az éghajlatváltozás kihívásaival, és fel kell lépnie a társadalmi kirekesztés ellen is. A legfontosabb azonban az, hogy egy fenntartható mezőgazdaságot alakítson ki. A felelősség ma a mi kezünkben van. Nekünk kell eszközöket adnunk a gazdák kezébe, amelyekkel szembe tudnak nézni ezekkel a hatalmas kihívásokkal többet kell tudniuk termelni, és ezzel egy időben kevesebb szennyezést kell, hogy okozzanak. A feladat tehát az új közös agrárpolitika kialakítása, amelyel a mezőgazdaság erősebb, versenyképesebb lesz, és amelyel a gazdák az új instabilitással szemben meg tudják védeni a saját tevékenységüket is, hiszen az ő túlélésük is kockán forog. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy veszteségeket könyveljünk el a mezőgazdaság területén. Egyértelmű az irány, két parlamenti saját kezdeményezésű jelentés készül, az egyik Albert Dess tollából származik, majd a másik pedig Jolainen tollából. Az európai polgárok ezzel a mandátummal ruháztak fel bennünket, az együttdöntés eljárás folyamán fogjuk kialakítani a tanácssal együtt az új mezőgazdasági politikát, és meglátjuk, hogy végül hogyan is néz ki az eredmény. Emellett a két nevezett jelentésről szavazott a plenáris ülés is, és többséggel elfogadták azokat. Az Agriban, Agri szakbizottságban, tehát a mezőgazdasági szakbizottságban folytatott eszmecserék során megmutatkozott, hogy az elkövetkezendő hónapban, hónapokban arra kell összpontosítanunk, hogy a termelékenységet növeljük, és a reformok révén a mezőgazdasági politikát hozzáigazítsuk a kialakult helyzethez, hogy az fenntarthatóbb és rugalmasabb legyen. Fontos, hogy a válsággal szemben intézkedéseket foganatosítsunk, hiszen a válság negatív kihatással volt a piacokra az elmúlt években. Kérjük ehhez az Európai Bizottság támogatását is. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság minél előbb megállapodásra jutna velünk. A mai kezdeményezésünk, ebben biztos vagyok, kedves Márek, további jelentős hozzájárulás lesz ehhez a folyamathoz, hiszen itt párbeszédet, eszmecserét folytatunk az érintett körökkel. Ez a mai nap a párbeszéd napja, amely remélhetőleg egy nyitott, átlátható párbeszéd lesz, és amelynek révén konvergenciát tudunk teremteni, annak érdekében, hogy valóban megfelelő megoldásokat találjunk. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd jó, hasznos munkát végeznünk a gazdáink számára, de az összes európai polgár számára is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Paolo, a bevezetést. Most a biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Marek, köszönöm szépen a tanácsnak, a mezőgazdasági tanácsnak, hogy megszervezték ezt a konferenciát, ami az Európai Parlament szakbizottságának a konferenciáját követi. December 19-én pedig az Európai Bizottság fog konferenciát szervezni, ahova önöket is meghívjuk, és ahova meghívjuk a, az elemzőket, a tudományos terület képviselőit, hogy ők is elmondják a véleményüket a reform tervezetről. Ez fogja a konferenciák ciklusát majd lezárni, amelyeket a parlament, a tanács és az Európai Bizottság szervezett. Nagyon gyorsan, különösen a javaslat tartalmáról szeretnék röviden beszélni, hogy kiemeljek néhány olyan elemet, ami nekem nagyon érdekesnek, fontosnak tűnik. A vita ide, idáig, a nyilvános vita a reformról az környezetvédelmi kérdésekre, a környezetbarátá tételre fókuszált nagy mértékben. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy figyelembe vesszük azokat az erőfeszítéseket is, és nagyon fontos, hogy ezt nyilvánosan kimondjuk, hogy az Európai Unió már most is rengeteg erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy környezetbarátabbak legyünk, és hogy a természeti erőforrásokat jól tudjuk kezelni. Ezzel kapcsolatban csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 80-as évek, 60-as, 80-as évek óta, 70-es, 80-as évek óta az európai mezőgazdaság foszfor kibocsátása 50%-kal csökkent, és a szín, az üvegházhatás kibocsátása 25%-kal csökkent. Ez olyan változást jelent, ami mutatja azt, hogy a mezőgazdasági gyakorlatok és a mezőgazdaság szellemisége is megváltozott. A bizalom a gazdák és a társadalom között ennek az iránynak a folytatásában rendkívül fontosnak tűnik. A versenyképesség azonban, ahogy Paolo is mondta, az európai gazdák számára is nagyon fontos, a gazdasági versenyképesség az ő életüket is érinti. És itt van egy javaslat, amiről eddig keveset beszéltünk, már a jogalkotási tervezet október 12-i bemutatása óta, ez a piacot és a mezőgazdasági szervezeteket érinti. Éppen arra vonatkozik ez a javaslat, hogy az európai mezőgazdaság versenyképességét fenntartsuk. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a közvetlen támogatásokat, a közvetlen kifizetéseket, amelyek jövedelem kiegészítésnek minősülnek, 2020-ig meghosszabbítjuk. Ugyanakkor vállaljuk azt is, hogy ezeket a közvetlen támogatásokat jobban osztjuk el a tagállamok között és a tagállamokon belül. Erre vonatkoztak plafon számok is, illetve az aktív gazdák célzottabb támogatása. Ez a reform nagyon fontos lépés jelent egy új piackezelés iránt, ami nem csak a közhatóságok befolyását módosítja, hanem az összes piaci szereplő szerepét újra gondolja. Úgy határoztunk, hogy a piaci intervenciós rendszert fenntartjuk. A nyilvános mente intervenció, illetve a magántárolás gyakorlatilag minden szektort érint, és valódi biztonsági hálót szeretnénk fenntartani, amit gyorsan mobilizálható, ha szükség van rá. Ezek a piaci intervenciók nem csak az árváltozáshoz fognak kapcsolódni a jövőben, hanem minden gazdasági problémához, ami megjelenhet és amely egy vagy másik ágazatot érinthet. Ezért gondolom, hogy ez a javaslat most végre eléri azt, hogy tényleg lesz egy biztonsági háló, és remélhetem, hogy ez megadja az eszközt az Európai Bizottságnak azt, hogy gyorsan mobilizálja az eszközöket, és remélem, hogy a parlament és a tanács is ezt az irányt fogja követni, hogy elérhessük ezt a célt. Nagyon fontos a jövő és a versenyképesség szempontjából a kutatás és az innováció is. Erről már volt alkalmunk beszélni, úgyhogy ezt csak megemlíteni szeretném most ezt a kérdést. Csak annyit szeretnék még hozzátenni az általunk javasolt biztonsági hálóhoz, amit szeretnénk megerősíteni, ahogy azt említettem. A különböző gazdasági helyzetekre szeretnénk tudni le- reagálni a különböző mezőgazdasági ágazatokban. Ezt a mezőgazdasági hálót egy válságrezervhez ö, kapcsoltuk, ami nem a kife- közvetlen kifizetések költségvetéséből dolgozik, hanem külön 3,7 milliárd eurós költségvetése van erre az időszakra elosztva. A második pillérben olyan mechanizmust javasolunk, amely létre, levethetővé teszi a tagállamok számára és a gazdák számára, hogy ezt a költségvetést azért mobilizálják, hogy ö, ö, ilyen biztosító, kölcsönös biztosít alkotó társaság jellegű szervezeteket hozzanak létre egymás között a gazdák, amelyel a klímaváltozás és a meteorológiai jelenségek hatása következményeit tudják részben ellensúlyozni, illetve az árok volatilitásának a következményeit is ellensúlyozni tudják. Ez a kölcsönös biztosító forma a jövőben a nagyon gyors és jelentős árváltoztatások hatásának az enyhítésére egy nagyon alkalmas eszköznek tűnik számunkra. Van még egy elem, ami ehhez a két eszközhöz hozzájárul, és ez a termelői szervezetekhez kapcsolódik. Hogyha hatékony piacszervezési, piac irányítási eszközöket szeretnénk, akkor nagyon fontos, hogy ezt ne a bürokratikus közhatóság ami lassú és nehézkes szervezze, hanem komolyabb befolyása legyen erre a folyamatra a gazdák szervezeteinek. Ezért szeretnénk a termelői és szakmai szervezetek hatását az összes szektorra kiterjeszteni. Szeretnénk konkrét intézkedéseket, amelyek léteznek jelen pillanatban is a gyümölcs és ágazatban, kiterjeszteni a többi ágazatra. Szeretnénk, hogyha megszerveznék magukat a gazdák, és kollektív módon tudnák intézni ezeket az ügyeket úgy, hogy ezeket a szervezeteket előbb a tagállamok elismerik. Ez a, az elismerés kötelező lesz a tagállamok számára. Ehhez olyan szabályokat is fogunk hozni, amelyek az antitrust szabályokhoz hasonlóak, amelyek az összes mezőgazdasági ágazatban, és nem csak a zöldséggyümölcs ágazatban működőképesek lesznek. Itt már vannak ilyen antitrös szabályok, és egy nagyon kézzelfogható eszközt adnak a gazdaszervezetek kezébe, hogy kollektívan léphessenek fel, megtervezzék a termelést, megtervezzék a beruházásokat amelyeket kollektívan tudnak majd a jövőben végrehajtani. Ezen termelői szövetkezeteknek, szervezeteknek az össz a felépítése pénzügyi szempontból nagyon fontos lesz, mert egyrésztről ők lesznek a kedvezményezetjei bizonyos támogatásoknak, másrészt viszont ők fognak programokat végrehajtani és finanszírozni. Tehát a jövőben szeretnénk a piackezelési, piacirányítási eszközöket fejleszteni, és nem, és ezt csak akkor tudjuk, hogyha ezt az intézkedést a termelői szervezetek hatékonyan tudják alkalmazni ezzel következendő években. Ezek a szervezetek gyakorlatilag több, mindent meg tudnak csinálni, például a beruházások termelé és a termelés tervezésétől kezdve olyan dolgokat, vagy az árak meghatározását, vagy a kóták meghatározását, ezt ők mind el tudják majd végezni kollektív módon. És úgy gondolom, hogy ez a kollektív módszerrel nagyon megnöveljük a gazdák szerepét és a gazdák befolyását ezekre a területekre. Nos, hát ezek azok az elemek, amelyeket szerettem volna ma hangsúlyozni. Ezekről még nem sokat beszéltünk. Ezek az eszközök, ahogy mondtam, mind a közvetlen kifizetések mellett fognak léte, létezni, megerő, lehetővé teszik a gazdáknak azt, hogy megerősítsék a piaci helyzetüket és a versenyképességüket, és így az európai élelmiszertermelés az európai piacon és a nemzetközi piacon is remélhetőleg jobban meg tudja majd állni a helyét. Az Európai Bizottságot úgy kell látni, hogy egy oldalról ott vannak ezek a merevebb jogszabályok, más oldalról ott vannak a, azok a rugalmasabb szabályok, amelyeknek lehetővé kell tenni a, a kutatást, a fejlesztést, azt, hogy modernebb módszerekkel termesztenek, és a piac, illetve a társadalom elvárásainak megfelelő módon termesztenek, ter, termesztenek és dolgozzanak a gazdák. Hát ennyit szerettem volna röviden elmondani arról, hogy az elkövetkezendő periódusban hogyan szeretnénk javítani a helyzeten és megerősíteni a gazdák helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves biztos. Most pedig Garizóna úrnak adom meg a szót. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissar. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a lengyel soros elnökség hozzájárulását ehhez a jelentős vitához, illetve azt a lehetőséget, hogy 13 millió eh, gazdát és családjait képviselhetem. Hogyha a mezőgazdaság az elkövetkezendő években szeretné figyelembe venni a gazdák aggájait, akkor két jelentős kihívással kell, hogy szembenézzen. Az első az élelmezési biztonság garantálása, hiszen egyre nagyobb az élelmiszerek iránti igény, illetve mindez biztosítása a csökkenő mezőgazdasági források és az éghajlati változások mellett. A Második kihívás abban áll, hogy a mezőgazdaságnak hozzá kell járulni a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás erősítéséhez az aktuális gazdasági válságban. Ez a terület eh, fontosabb, mint valaha, és az Európai Unióban a mezőgazdasági ágazat 40 millió embernek ad munkát. Az elmúlt héten a G20-ak eh, találkozóján a vezetők a mezőgazdaság erőteljesebb teljesítményét és az élelmezés biztonságának garantálását kérték. A bizottsági javaslat aggaszt bennünket, nem azért, mert hogy ne, nem támogatjuk a környezetvédelmi intézkedéseket, illetve nem vagyunk az éghajlatváltozási kérdések megoldása ellen sem természetesen, de fontosnak tartjuk természeti erőforrásaink védelmét, és azt gondolom, hogy a gazdák önnel is inkább tisztában vannak az éghajlati változások hatásaival. Viszont a termelékenység növekedése legalább annyira fontos kihívás, hogy ha garantálni akarjuk az élelmezés ellátás biztonságát, és hozzá akarunk járulni a gazdasági növekedéshez. A bizottság a zöld részét figyelembe vette, viszont a foglalkoztatási részt kihagytam. Hogyha 7%-át a szántóföldeknek ugaroltatni akarjuk, akkor van ennek értelme? mellett, hogy a G20-ak a mezőgazdasági termelékenység növekedését kérték. a bioenergia, illetve a biológiai szempontból lebontható források használatát is kérték, ez is célként jelenik meg, de nem szabad a polgárokra, gazdákra túlságosan nagy terheket róni, hiszen ha ezt tesszük, akkor az európai mezőgazdaság versenyképessége sínli ezt meg. Európa függőbbé válhat az importoktól, és nem gondolom, hogy ez az, amit a nyilvánosság és a kormányok szeretnének. Mi úgy érezzük, hogy a gazdák hozzájárulhatnak az éghajlati változások megoldásához, viszont az ezzel együtt járó intézkedéseknek olyanoknak kell lennünk, amelyek egy dinamikus, rentábilis ágazatot támogatnak a zöld növekedés, a fenntarthatóság elvének tiszteletben tartása mellett természetesen fontos. A biztos eh, a GAP kifizetésekre helyezte a hangsúlyt ezek legitimizációjára, de azt gondolom, hogy ez nem lehet diszkrimináció. Hogyha a stabilitást és az élelmezés biztonságát egy egyre nagyobb népességű világban szeretnénk garantálni, és ha a mezőgazdaság az erőteljesebb növekedéshez, gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez szeretne hozzájárulni, akkor azt gondolom, hogy a közvélemény látni fogja azt, hogy a teljes EU-s kiadásoknak pusztán egy százaléket teszik ki a mezőgazdaságra fordított források, és ez visszafizetődő, megtérülő. A bizottság világossá tette azt, hogy a vidékfejlesztés az Európa 2020-as stratégiához tartozik, és hozzá kell, hogy járuljon azon célok megvalósításához. Egy további aggályunk a, a bizottság javaslat kapcsán az, hogy az egyszerűsítés kimarad belőle, ami a cross compliance-et illeti, az aktív mezőgazdaságot, nem egészen átlátható és világos a közvélemény számára sem, illetve ez jelentős költségekkel jár együtt a gazdák és a kormányok számára. Hogyha egy javaslat nem jó, akkor át kell dolgozni. Támogatjuk a közvetlen kifizetések aktív gazdákra történő bontását, de úgy érezzük, hogy jó lenne, hogyha a rugalmasság elve is érvényesülne. A kapcsán, annak kapcsán, hogy kitekinthető aktív gazdának, és ki nem tekinthető annak. A kapot azért, ellenőriz, azért ellenezzük, mert ez jelentős bürokratikus akadályokat gördít a gazdák elébe, és ezzel a, szak, a szövetkezeteket büntetik, illetve ennek tovi, további dominó hatása is van. Úgy érezzük, hogy a bizottság a közvetlen kifizetések újrafelosztása kapcsán jó úton jár. Mi minden gazdát fair és igazságos módon szeretnénk kezelni, és tekintettel lenni a különböző kiinduló helyzetekre. Regionális és nemzeti flat rate bevezetése eh, szintén fontos téma, de ez eh, sok tagország számára nagyon fájdalmas lesz. Egy új kifizetési rendszer kialakítására van szükség, és a változásokat lépcsőfokonként kell bevezetni, nem pedig úgy, ahogy a bizottság ezt javasolta, miszerint 40%-os legyen már az első évben ez a megvalósítás. A tagországoknak fontos, hogy legyen rugalmasságuk, ez, ebben egyetértünk a bizottsággal. Nem vagyunk elégedettek a bizottság javaslatával, amely az egyik eh, rész a, tám- rész a támogatásoknak az első oszlopból kerül kifizetése, a természeti szempontból hátrányos helyzetű területeknél, és úgy érezzük, hogy ez is bonyolítja a helyzetet. Ugyanúgy, ahogy az Európai Parlament, mi sem tudjuk elfogadni a definícióját a hátrányos területeknek, és éppen ezért erre speciális javaslatokat készítettünk. A vidékfejlesztés kapcsán legfőbb aggályunkat már elmondtam, nincsenek konkrét javaslatok, speciális javaslatok a zöld növekedés érdekében. Agaszt bennünket az is, hogy a közös keretstratégia hogyan működjék a gyakorlatban. A második oszlop, második pillére vonatkozó bizottsági javaslatokkal egyet tudunk érteni. A tengely megközelítéstől történő elmozdulást is javasoljuk, és úgy érezzük, hogy az innovációra kell több hangsúlyt fektetni, reméljük, hogy az európai innovációs partnerségek egy erőteljesebben integrált koncepcióhoz vezetnek majd. És fontos a kutatást is előtérbe helyezni. A piacstabilitásról stabilitásról szólnék még néhány szót, hiszen ez is alapvető eleme az élelmezés biztonságnak. Nem szeretnénk visszatérni a régi rendszerhez, olyan mechanizmusokra van szükségünk, amelyek gyorsabb, hatékony választ adnak a válságokra, illetve a helyzetek stabilizálására. Az új válság forrásokat nagyon fontos, hogy az érintettek igénybe tudják venni. Visszatérnék a kezdendő mondandómra, a legnagyobb kihívásunk abban áll, hogy biztosítsuk, hogy a mezőgazdaság biztosítsa az élelmiszerellátás biztonságát, illetve hozzájáruljon a növekedés erősítéséhez. Úgy érezzük, hogy a bizottsági javaslatot még javítani lehet, egyenlőre azonban egy hosszú folyamat elején járunk csak. Úgy érezzük, hogy a, GAP, a kapról addig nem tudunk dönteni, amíg nincsen megfelelő, nincsenek megfelelő forrásaink. Közösen kell biztosítanunk azt, hogy a jövőbeni kap hozzásegíti az európai mezőgazdaságot egy, ahhoz, hogy egy dinamikusabb, rentábilisabb, intenzívebb ágazattá válhasson. Egy olyan ágazattá, amely felvértez bennünket a különböző kihívásokkal szemben. Ha az Európai Unió nagyon sok más területen úgy működne, mint a közös mezőgazdasági politika területén, akkor nem lenne a mostani válság sem. Köszönöm. Dziękuję bardzo, Gerti, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném Paolo Bruninak, a Kogeka elnökének megadni a szót. Grazie, Presidente Savicki. Un saluto. Köszönöm szépen, Szávicki elnök úr. Üdvözlöm Paolo de Castro urat, a mezőgazdasági szakbizottság elnökét, Colos biztos urat, és természetesen az összes európai parlamenti képviselőt és az összes vendéget is, aki eljött ma a rendezvényre. Én a mezőgazdasági szövetkezés általános bizottságának véleményét fogom ismertetni. 38 ezer különböző szövetkezetet tömörít a szervezetünk, amely összességében 7 millió gazdát tömörít az EU mind a 27 tagállamából. Leitner kolléga a javaslat általános részéről beszélt már, a bizottság október 12-én ismertette a javaslatot. Én pedig, ahogyan Ciolos biztos úr is tette, arra a részre fogok összpontosítani, ahol a piacokról van mindenek előtt szó. A versenyképesség kérdésével fogok elsősorban foglalkozni. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos, sőt létfontosságú fejezet. Úgy gondolom, nagyon nagy figyelemmel kell fordulnunk a versenyképesség témája felé, hiszen sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a vállalataink és szövetkezeteink a világ más részeinek szövetkezeteivel versenyben állnak, nem európai szövetkezetekkel, ahol a különböző biztonsági intézkedések, környezeti követelmények eltérnek az európaiaktól. Ez azt jelenti, hogy az Európán kívüli vállalatok számára egyszerűbb feladat alacsonyabb költségek mellett termelni. Ez azt jelenti, hogy a közös agrárpolitika reformját esélynek kell tekintenünk, melynek révén mechanizmusok teremthetők, amelyek lehetővé teszik a vállalataink számára, hogy a mezőgazdasági jövője során is versenyképesek maradhassanak. Mindeközben figyelembe kell vennünk a foglalkoztatás dimenzióját is, gyakran megfeledkezünk erről. Sokszor az emberek hajlamosak csak az autóiparban gondolni a foglalkoztatásra, azonban a mezőgazdasági ágazat a statisztikáink szerint közvetlenül vagy közvetett módon minden hatodik munkavállalónak ad munkát. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság jövőjének biztosítása egyfajta foglalkoztatási garanciát is jelent Európában. Többen is beszéltek már arról, hogy többet kell termelni és növekedést kell biztosítani az ágazatban. A FAO is hasonló előrejelzéseket bocsátott rendelkezésre a jövő évekre vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy az objektív adatokat ne tévesszük szem elől. Az adatok azt mutatják, hogy Európában évente kevesebb, mint 1%-os lesz a növekedés a mezőgazdaságban. Ezért ösztönöznünk kell a kutatást és az innovációt, amelyek a termelés növelését lehetővé teszik. Ez gyakorlatilag elengedhetetlen. Emellett szeretném felhívni a figyelmet egy másik tényezőre, vagy vetületre is, amely véleményem szerint szintén szerepet játszik a versenyképesség kérdésében. A versenyképesség a vállalatok esetében azt jelenti, hogy a termelési láncolatban jó, jól teljesítenek. És ennek a láncolatnak az első elemét a mezőgazdaság biztosítja. Hogyha azonban megnézzük a mérleget, akkor azt láthatjuk, hogy a mezőgazdaság adja a legkisebb arányát a megtermelt javaknak. Mind euró szent arányban kevesebb pénz jut a gazdák zsebébe. Ez azt jelenti, hogy valamit tennünk kell annak érdekében, hogy kiegyenlítsük az elemek közötti egyensúlyt ebben a termelési láncolatban. Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke foglalkozik ezzel a kérdéssel. Néhány nappal ezelőtt azonban Szolos elnök, illetve biztos úrnak is említettem a problémát, amikor Rómában járt. Én úgy gondolom, hogy a közös agrárpolitikának is foglalkoznia kell ezzel a fontos tényezővel. A versenyképességi fórum olyan eredményekre törekszik, amelyeket figyelembe kell venni a kapreformnál is. Ezáltal nagyobb súlyt kapnak a gazdák, ami pedig a termelő szövetkezetek számára biztosítandó eszközöket illeti, illetve a szakmai szervezetek számára biztosítandó eszközöket, ezekkel jó irányba indulhatunk el, de nagyon kell ügyelnünk arra, hogy egészen pontosan hogyan járunk el, és milyen szervezetek körül van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek igazi, valós szervezeteknek kell lenniük. A biztos úr az imént egy nagyon jó példát említett, ugyanis arról beszélt, hogy milyen modellt alkalmaznak a zöldség és gyümölcs ágazatban, és hogy ezt ki kellene terjeszteni az összes többi ágazatra is. Maguk a szervezetek, illetve szövetkezetek felelősek teljes mértékben a marketing területén. Azt gondolom nagyon fontos, hogy figyelmet szenteljünk arra, hogy a termelő szövetkezetek milyen szerepet játszanak. Úgy gondoljuk, hogyha, hogy a szövetkezetek nagyon jó ö, formát, modellt képviselnek, de ha nem is szövetkezetről van szó, nagyon fontos, hogy egy igazi, valós vállalat ról legyen szó. Mielőtt zárnám mondandómat, szeretnék beszélni a válságkezelő eszközökről, amelyekről már mások is beszéltek, és amelyekről úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszhatnak majd. Hallottunk már néhány szót a válságkezelő rendszerekről. Én úgy gondolom, hogy a jövő mezőgazdasága teljes mértékben eltér majd a múlt mezőgazdaságától. Egyre gyakrabban leszünk tanulni annak, hogy válság tör ki, legyen szó akár a az éghajlatváltozásról vagy más eseményekről mindenképpen arról kell gondoskodnunk, hogy a gazdák ne veszítsék el jövedelmüket, ezért nagyon óvatosan kell bánnunk az eszközkezelő, eszköz, válságkezelő eszközökkel, hiszen azok létfontosságúak lesznek a mezőgazdaság jövőjének szempontjából. Látom, hogy a miniszterek tanácsa is képviselteti magát. Itt van a parlament, mezőgazdasági szakbizottság, és itt van a biztos úr is, és mivel önök mindannyian itt vannak, az összes nagy intézmény képviselteti magát, ezért szeretném felhívni a figyelmet a válságkezelés egy másik nagyon fontos szempontjára is. 2010 kettőben továbbra is problémát jelent a támogatások kérdése a zöldség és gyümölcs ágazatban a válság kezelésére. A parlament és a tanács már tárgyalt erről, azonban még nem kaptunk végső választ arra a kérdésre, hogy milyen összegről is van pontosan szó. az utolsó pont, amelyet említeni szeretnék, és azt hiszem nem fogok még kifutni az időből. Voltak már találkozók, illetve megbeszélések mindhárom intézmény részvételével, ahol a szociális partnerek is képviseltették magukat. A bizottság elmondása szerint december 19-én lesz egy további konferencia, ahol a három európai intézmény találkozóinak sorát lezárjuk. Úgy gondolom, mindannyian ismerjük egymás álláspontját jelen pillanatban, ismerjük a helyzetet, és azt hiszem, hogy most megérett az idő arra, hogy az álláspontjainkat közelítsük egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy ezek a találkozók nagyon hasznosak, hiszen ezáltal világosá válik a résztvevők álláspontja, és egy olyan eredmény felé tudunk haladni, amelyek majd gyümölcsözőek lesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paolo. Gyakran és sokat utalt a jövőre. Biztos vagyok benne, hogy a fiatal gazdák aggódnak a jövő miatt, ezért adom meg a szót Joris Bekének, aki a SZEZSA, azaz a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának az elnöke. Köszönöm szépen, Szaviszki miniszter úr, tiszter Castro elnök úr, tisztelt Csolos biztos úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Szeretném hálámat kifejezni az elnökség felé, hogy meghívtak engem, illetve minket erre a konferenciára. 1,8 millió fiatal gazdát képviselek itt most, a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa révén. A jövőbeli kihívásokkal kapcsolatban meggyőződésünk, hogy szükség van egy új, erős, közös gazdaságpolitikára. De ahhoz, hogy ezekkel az ambíciókkal és kihívásokkal megküzdjünk, a közös agrárpolitikának egy ehhez hasonlóan ambíciózus költségvetésre is szüksége van. A mezőgazdasági termelés hosszú távú beruházásokon alapul, az emberi erőforrás tekintetében óriási kihívás és lehetséges fenyegetés az európai gazdák számára az, hogy egyrészt kivándorlást tapasztalható ebből a szektorból, másrészt elöregedik ez a szektor. Jelen pillanatban az európai mezőgazdaság életkori válságban van, és ez csak a jéghegy csúcsa. A mezőgazdaság a beruházásról, a jövőbe való beruházásról szól. Éppen ezért nagyon fontos, hogy beruházzunk a jövő gazdáiba. Most kell cselekednünk. Mi támogatjuk a biztos úr azon javaslatát, hogy a fiatal gazdákat prioritásként kezeljék mind az első, mind a második pillérben. Emellett a közvetlen kifizetések, az e- első öt évben történő kifizetése egyfajta reakció arra, hogy milyen érzékeny helyzetben vannak a fiatal gazdák, tekintettel arra, hogy a piac volatilitása meg, megnőtt. Emellett azonban mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy egy minimális kétszázalékot arra használjanak fel, hogy erősítsék a kiegészítő kifizetéseket. Nagyobb rugalmasságra van szükség a tagállamok szintjén annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni a gazdák specifikus szükségleteinek. 2011 egy referencia év a 2014-es évtől kifizetendő kifizetések számára. National reserve should be available. Ezen túlmenően nemzeti tartalékokat kell biztosítani 2014-től. Az fiatal gazdák és az újonnan mezőgazdasággal elkezdeni foglalkozni kívánók számára. Az Európai Bizottság különösen a társfinanszírozás preferenciális arányát kell, hogy megváltoztassa annak érdekében, hogy az alapvető minimális küszöböt az összes új vagy fiatal gazdának biztosítani tudják az Európai Unióban. A generációs megújulás mellett szükség van erre is, hogy fenntartható legyen a mezőgazdasági termelés. Ezért a SZEZSA egy zöldebb, környezetbarátabb belső pillért támogat, de ugyanakkor szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy a mezőgazdaság az európai gazdaság legzöldebb ágazata. A lehető legerősebb elkötelezettségre van szükség a gazdák részéről, hogy a lehető legtöbbet elérjük, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a környezetbarátabbá válást önkéntes alapon kellene végezni. Azok a javaslatok, amelyeket megfogalmaztak a bizottság részéről, a gazdasági, szociális és környezeti kihívásokra nem reagálnak ezért. Egy intézkedéseket tartalmazó kézikönyvet szeretnénk javasolni, ami a klímaváltozással kapcsolatos fellépés, a termelékenység, a versenyképesség fenntartása kérdéseit is felsorolja, illetve figyelembe veszi. A megfelelő talaj menedzsment, a hatékonysági intézkedések, pufferek, folyamatos legeltetés, a rotáció, vetésforgó, ezek a területpihentetés. Ezekre vonatkozó intézkedés sor, egy intézkedés választék hatékonyabbá és jobbá tenni a közös agrárpolitikát. A gazdasági fókuszterületek százalékos meghatározása nem megfelelő megoldás, és nem ad az igazi fenntarthatósági kihívásra megfelelő választ, hiszen felesleges területpihentetésre fog sort keríteni, és ez az egyre növekvő élelmiszer termelési igény ellenében megy. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a gyümölcsöző és profitábilis mezőgazdasági szektor kell, hogy legyen a cél. Egy erős generációs megújítást támogató eszközt is szeretnénk látni ebben a kapreformban, hiszen az ágazat elidősödése a legnagyobb kihívás a mezőgazdaság jövője szempontjából. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig szeretném megnyitni a vitát. egyes hozzászólásokra négy percet kapnak a felszólalók, és hogyha mindenki elég fegyelmezett, akkor mindenki sorra fog kerülni. Először Luis Manuel Capulos Santos kap szót. <coughs> Eh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék röviden arról beszélni, hogy az én frakcióm mennyire nagyra értékeli az önök munkáját és a lengyel soros elnökség együttműködését az Európai Parlamenttel a mezőgazdaság területén. Nagyra értékeljük a biztos úr munkáját is, sokszor látogat el a parlamentbe, és nagyszerűnek tartjuk, hogy ilyen sűrűn eszmecserére kerül sor. Ez döntő fontosságú abban, hogy eredményre jussunk ebben a folyamatban. A parlament képviselőjeként és a szocialista frakció koordinátoraként nagyon világos álláspontom van a kapreformmal kapcsolatosan. Két évvel ezelőtt kezdtük meg ezt a folyamatot egy akkor közzétett dokumentummal, és nagy örömmel látjuk, hogy a dokumentumban felsorolt számos javaslatot az Európai Bizottság be vette a javaslat tervezetébe. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem vettek át, de remélhetőleg a tárgyalások során ez még megtörténik. Jelen pillanatban nem a véleményemet szeretném ismertetni. Jelentéstervezőként veszek részt ezen az eszmecserén, ezért nagy érdeklődéssel hallgatom a különböző javaslatokat és bírálatokat is, amelyek hasznosak lehetnek a jelentésem szempontjából. Mindezek ellenére azonban egy pár dolgot mégis megemlítenék. Először is. Szeretném elmondani, hogy az október 12-e óta eltelt időszakban a biztos urat és az egész Európai Bizottságot igazságtalanul bírálták, gyakran Hajlamosak vagyunk arra, hogy a negatív dolgokat lássuk csupán, a pozitívakat pedig nem. A javaslat számos pozitív elemet tartalmaz, vannak kevésbé pozitív elemek is, de összpontosítsunk most azokra a területekre, ahol még javulásra vagy javításra van szükség. Nem gondoltam volna, hogy a biztos úr a közvetlen kifizetések esetében a tagállamokra történő utalásokat is bevesz a szövegbe. Az egyes és kettes melléklet egyfajta versenyt alakíthat ki, a tekintetben, hogy ki kapja melyik területet. Én úgy gondolom, hogy először a kritériumokat kellene meghatározni, és utána kellene arról beszélni, hogy a különböző tagállamok közül ki mely területet kapja. A legalapvetőbb probléma a költségvetés. Ez nyilvánvalóan kéz a kézben jár az EU általános költségvetésének meghatározásával, és nehéz lesz bármilyen eredményre jutni, mielőtt előrelépés történne az általános költségvetés ügyében. A másik fontos kérdés a környezetbarát intézkedése kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mindannyian egyetértünk a környezetbarát intézkedésekkel, mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos ez, de azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata e tekintetben némileg zavaros, fontos megértenünk ennek a fontosságát. Hiszen az új kapnak, ez egy nagyon fontos pillére lesz. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni. Ugyanakkor azonban szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy jobb megoldást találjunk erre a kérdésre, amely lehetővé teszi a környezetbarátabb gyakorlatot, ugyanakkor azonban a versenyképességet is fent tudja tartani. Szeretném, hogyha mindenképpen haladás történne ebben a kérdésben. Köszönöm. Dante. Köszönöm szépen, Michel Danten következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament nevében a közös piaci rendtartásokkal kapcsolatban fogalmazta meg egy jelentést. E nyomán szeretném üdvözölni azt a munkát, amit az Európai Bizottság és a biztos úr végzett, és lehetőségeket akarnak ajánlani a termelői csoportosulásoknak egy legitimizált vagy újra legitimizált szervezkedés nyomán szeretnének több felelősséget és lehetőséget nyújtani a termelői szervezeteknek. Most a vita középpontjában a miért áll. Nagyon fontos persze, hogy legyenek jó termelői csoportosulások, vagy szakmai csoportosulások, de miért? Azért, hogy valós szerepük lehessen a piacon, annak a céljából, amit a biztos úr is mondott, hogy például ők tudjanak árakat meghatározni, illetve, ahogy a Kopa Kozseka elnöke is mondja, hogy ha már árat nem tudnak meg ö, határozni, akkor legalább legyen mégis valamilyen intelligens módon meghatározott szerepük. A versenyjoggal kapcsolatban együtt kell gondolkoznunk azon, hogy milyen módon lehet az alkalmazást újraírni, a 40-es és a 100 valahányas cikkét, ha jól emlékszem, a szerződésnek, amik a derogációk alapját képezték. Hogyan tudunk ennek a lehetőségnek új erőt, új lendületet adni? Mert úgy gondolom, hogy ez a dokumentum a közös piacszervezésről szóló dokumentum pont az Európai Bizottság által felvetett problémákkal próbál foglalkozni, és a parlamentben is foglalkoztak ezzel. 95-ben a forgalom az egész gazdaság, mezőgazdasági szektorban 415 milliárd euró volt, ennek 30 valahány százaléka érkezett a termelőktől. 500 valahány milliárdra nőtt ez a 2000-es évek végére, de megváltozott a gazdáktól származó arány. Mindenki profitált a változásokból, kizárólag a gazdák nem, a termelők nem, mert az ő részesedésük a forgalomból csökkent. Végül egyelőre nem sikerült elérni azt, hogy a gazdák bevételei növekedjenek. Ezen a kérdésen kellene dolgozni, ebben kéne partnerséget kialakítani a biztos úrral és szolgálataival. Dziękuję bardzo i bardzo proszę sprawozdawcę Alberta. Köszönöm szépen. Desz Albert kapszul. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Tisztelt szakbizottsági elnök, kedves kollégák, kedves szakértők! Én is szeretném megköszönni Ciolos kollégának a 625 oldalas dokumentumot. Igazi kemény munka volt ezt elkészíteni, de elolvasni sem egyszerű. A probléma ott kezdődik, kedves biztos úr, hogyha megpróbáljuk megnézni, milyen következményekkel lesz az egyes gazdasági üzemekre, vagy termelő üzemekre ez a hosszú-hosszú szöveg. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyekről úgy gondolom, hogy megoldásokat kell még találnunk. Hogyha megnézzük a 7%-os szabályozást, amelyet Gerson Leitner úr is említett, akkor biztos úr, ön azt mondja, hogy az eddig elemeket be lehet számítani ugyan. De megnéztem néhány önkormányzatot a saját hazámban. Ott kiderült, hogy a 5000 hektáros gazdaságok esetében 10% a, a vidék elem. Miért kapjanak tovább, miért kell tovább 10%-ot rendelkezésre bocsátani, itt már megvan a 10%-os arány. Elfogadhatatlan ez a szabályozás. Nagyon fontos, hogy a gyakorlatban más megoldásokat találjunk. Vagy vegyünk példának egy 50 hektáros gazda, gazdaságot, amelynek nincsenek ilyen vidék elemei, és ennek a szabályzás értelmében három és fél hektárt kell ugaroltatnia. Ez azzal járna, hogy bér, bérleti díjat kell fizetnie három és fél hektárnyi területre, amelyről, amelyen nem tud megtermelni semmit. Ez azzal jár, hogy sokkal nagyobb termőterületet kell, kell megművelnie, hogy a megfelelő bevételre szert tegyen, hogy kifizesse a bérleti díjat az ugaroltatott területre is. Más megoldást kell találnunk. El tudom képzelni, hogyha egy adott területen a 7%-ot már elérték a gazdák, akkor, akkor talán eljárhatnánk úgy is, hogy kivételeket határozunk meg. A második elem, amelyről beszélni szeretnék, az, az a vetésforgó művelés. So, sok esetben a hegyvidéki területen a gazdák nagyon nagy erőfeszítések árán művelik meg a különböző hegyvidéki területeket. Az ő esetükben nagyon nehéz a vetésforgó művelés megvalósítása 800 méter magasságban. Ezen a területen gyakran csak kukoricát lehet termelni, ezért fontos az ő esetükben a 3, 3 hektáros határ növelése. Egy másik pont, amelyet említeni szeretnék a hátrányos helyzetű területek helyzetét, egy másik kompromisszumra van szükség, hogy az első számítások arra mutatnak rá, hogy Franciaországban, Németországban és másút olyan területek is hátrányos helyzetűnek minősíthetők, ahol a legnagyobb mezőgazdasági termelést végzik, és a legnagyobb jövedelemre tesznek szert, tehát ez nem lehet hely, helyén való. Továbbá kérném, hogy azokban az országokban, ahol nagyon nagy a második pillér aránya, Bul- Bulgária például egy nagyon jó példa erre, Miért kell a, kellene akkor csak 5%-ot átvinni a másik, második pillérből az elsőbe? Lehetne ez 10 vagy 15% is, hiszen az emberek azért nem hívják le a második pillér pénzeit, mert konfinanszírozásra, társfinanszírozásra van szükség. Ha úgy járnánk el, ahogy javasoltam, akkor nagyobb lenne az igazságoság a második pillérben is. Biztos úr, ön jelezte, hogy kompromisszumokra áll, készen áll kompromisszumokra, kompromisszumokra mindenképpen szükség lesz az elkövetkezendő hónapokban, annak érdekében, hogy a kapreform gyakorlatilag megvalósítható verzióját alakítsuk ki. Hiszen elfogadhatatlan, hogy Brüsszelből olyan javaslatok érkezzenek, amelyek a gyakorlatban használhatatlanok. És köszönöm önnek is, Szavicki miniszter úr, hogy megtartja, megszervezi ezt a találkozót, ahol az különböző intézmények és érdekeltek közösen megvitathatják a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Dániában a gazdák gazdag képviselői szervezetének elnökének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ma itt szót kaptam. A Dán élelmiszer előállítók képviseletében szeretnék hozzászólni a vitához. Egy olyan mezőgazdaságot szeretnénk, amely jó élelmiszereket biztosít. Éppen ezért a mezőgazdasági politika egy növekedési politika. Azt gondolom, hogy a gazdáknak többet kell termelniük, és mindemellett a környezetet kímélniük kell. A termelésnek megnövekedett verseny feltételek mellett kell megállnia a helyét. Nagyon komoly környezetvédelmi standardokat kell betartanunk, meg kell oldanunk a kihívásokat az Európai Unión belül, és ezeket nem tehetjük át a harmadik világra. Ez pedig kihívás mindenki számára. Mindenki számára biztosítani kell az élelmiszereket, 100 munkatárs esetében 130 embernek kell az ő élelmezésükért dolgozni a mezőgazdaságban. Fontos a hatékony, termelékeny mezőgazdaság. A különböző országoknak egymást támogatniuk kell. A jelenlegi támogatásokat objektív kritérium alapján osztják fel, és ez a rendszer tekintettel van a mezőgazdasági üzemek méretére azok az országok, ahol nagy a mezőgazdaság aránya, fontos, hogy ne ők vállalják egyedül a költségeket. Ami a versenypolitikát és a környezetvédelmet illeti, itt a növekedés nagyon fontos. A versenyképességet javítanunk kell a természetes erőforrásokkal, és ezt a jelenlegi költségvetésből kell finanszíroznunk. Támogatnunk kell a mezőgazdasági termelést, és a bizottsági javaslatot radikálisnak találjuk. Ennek eh, hatása van a tejtermelőkre és a növénytermelőkre. Támogatni kell a kis és középvállalkozásokat, Fontos, hogy a gazdák a termelésre fordíthassák az időt, és ne a bürokráciára kell, hogy fordítsák ezt. Köszönöm szépen, Claudia. Most a spanyol termelők szövetkezetének adom meg a szót. En primer lugar quisiera dar gracias a la presidencia polaca. Köszönöm szépen. Azzal szeretném köszönni, kezdeni, hogy megköszönöm a lengyel elnökségnek, hogy megszervezték ezt a találkozót, és hogy az Európai Parlament is csatlakozott. Az én szervezetem 4000 szövetkezetet képvisel a fő ágazatokban. Ide tartozik bor, gyümölcs, zöldség, néhány hússal foglalkozó szövetkezeti és a tejtermelők szövetkezetei is. 20 milliárd eurót képviselünk, és körülbelül 1 millió gazdát. Nagyjából az összes mezőgazdasági termelés 15%-át képviseljük. Nem a pozitív aspektusokkal fogok foglalkozni a javaslatok kapcsán, ezekből sok van, és nagyon sok előrelépést is tapasztalunk, hanem a legfontosabb aspektusról, az élelmiszer láncról szeretnék beszélni, hiszen számunkra ez a legfontosabb. Ennek a reformnak az egyik célja az, hogy a gazdák tárgyaló erejét megerősítse. De amikor megnézzük ezt a javaslatot, akkor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság által javasolt intézkedések ezt a célt nem tudják majd elérni. Hogyha azt szeretnék, hogy a gazdák elismertsége minden gaz, gazdasági ágazatban növekedjen, ez nem újdonság. Például a 2000 per 79-es rendelet is ezzel foglalkozott, ezt célozta. Tehát ez nem egy új ügy. Nem újok ezek a lépések. Más lépésekre van szükség, amelyek pozitívabbak. Persze úgy gondoljuk, hogy ebbe az irányba el kell mozdulni, de például a termelői szervezetek vagy termelői csoportosítások elismertségének a környezetét, a keretét is javítani kell. És erről nem mond semmit ez a rendelet. Például, hogy milyen emberi vagy technikai eszközei legyenek egy termelői csoportosulásnak, hogy tudják a tevékenységüket javasol, javítani. Például két gazdának is lehet egy kis irodája, egy kis számítógépe, de hát ehhez hasonlóan ahhoz, hogy a javaslat 106-os cikke alapján az ő elismertségüket javítsuk, ahhoz technikai és emberi erőforrásokra is szükségük van. Az illetékes hatóságokkal rengeteg találkozót kell, hogy tartsunk. És amikor a termelői szervezetekről beszélünk, akik együtt dobnak piacra termékeket, akiknek nincsenek megfelelő technikai eszközék, ha lennének, akkor tudnának együtt mozogni, tudnának árakat meghatározni, és a rendelet 106-os cikkével nek a céljának meg tudnának felelni, de így ez nem valósul meg. Igazán szeretnénk előrelépést, javítást látni. Olyan dolgokat, amelyek a különböző ágazatokban a termelők életét javítják, megkönnyítik. Ezért ebben a cikkben is azt szeretnénk, hogyha tényleg olyan dolgokat olvashatnánk, amik tényleg segítenek a termelői csoportosulások jobb elismerésében. Az 125B és C ezek a helyzet alapvető sarokköveit írják le a gyümölcs és zöldség szektorban, és nem tudjuk, hogy ezeket miért törölték. Vannak más ágazatok is, például a bor, cukor, stb és aggaszt bennünket az, hogy ezek a cikkek eltűntek a tervezetből. A bizottság szolgálatai azt mondták, hogy delegált jogi aktusok fogják ezeket a cikkeket helyettesíteni, de szerintünk nagyon sajnálatos, hogy az alapintézkedésből hiányoznak majd ezek a részek. A felső határértékek meghatározásával kapcsolatban Spanyolországban azt találjuk, hogy a az egységes támogatási rendszer működik, és nem tudjuk, hogy ez miért nem működhetne, úgyhogy a termelői csoportosulások osztják ezt ki az egyes gazdáknak. Hát a célpont az, hogy egyszerűsítsük a bürokráciát az gazdák számára. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a Via Campesina képviselője következik, Anso Sánchez úr. Bonjour. Bonjour. Gérard Choplin de la Coordination Européenne. Jó napot kívánok! Sánchez úr sajnos el kell ott utazzon Spanyolországban ma reggel, ezért én helyettesítem őt a Via Compassina képviseletében. 18 európai országot képviselünk, és előzetesen szeretnék egy nyilatkozatot tenni. Szavéki de Castro úr nagyon megdöbbentett minket az a mód, ahogy ezt a vitát megszervezték. Egy olyan vitának hirdették, ami az ágazati szervezetekkel és a nem kormányzati szervezetekkel közösen kerül megszervezésre, de csak a Kopa, Kozseka, Szezsa szervezetek képviselőit hallgattuk meg, Őnek kéne az összes európai gazdát öm, képviselni. De Castro úr már évtizedek óta képvisel bennünket az Európai Parlamentben, a COPA és a Via Campesina pedig épp úgy képviselni szeretné az embereket. Szerintünk ez nem demokratikus. A képviselet monopóliuma politikai megoldás, és a 20. század árnyékos évtizedeire emlékeztet bennünket ez az eljárás szerintünk a vitát, a kapról szóló vitát a civil társadalom felé sokkal jobban meg kéne nyitni. Meg kellene nyitni ezt a vitát, és nem lezárni, nem elzárni a különböző társadalmi szervezeteket. Az Európai Bizot Parlament mezőgazdasági bizottságától és a jövőbeli tanácsi elnökségektől a pluralizmus szellemében szervezett konferenciákat szeretnénk kérni. Ma délutánra sajnálatos módon az én szakszervezeti és etikai meggyőződésem azt követeli tőlem, hogy hagyja el, hagyjam el ezt a termet. Írásban fogom a véleményemet kifejteni, és akik itt maradnak ebben a teremben, azoktól azt kérem, hogy vegyék figyelembe a mi véleményünket, és vegyék tudomásul, hogy én nekem most el kell hagyni erkölcsi meggyőződésből a termet viszontlátásra. Köszönöm szépen. A függetlenség megnyilatkozását. Azt gondolom, hogy mindannyian szabadok vagyunk, és európai vitákat szervezhetünk a kap jövőjéről. Minden szervezet megteheti ezt, és én önöket erre bátorítom. Az írásbeli nyilatkozatot természetesen rögzítettük Svédország képviselőjének, Björk Holfson úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők. A Swedish Gazdák Szervezete 170 ezer tagot számlál. Ők rendelkeznek mezőgazdasági területtel, illetve erdőterületekkel és 29 szövetkezettel összesen 9%-át teszik ki a svéd GDP-nek. Az RLF egy olyan kapot szeretne, amely hozzájárul a versenyképes európai mezőgazdasághoz, illetve az aktív gazdálkodást stimulálja. Szervezetünk üdvözli azt, hogy a kapjavaslata elismeri az Európai Unióban a hosszú távú eh, élelmezés biztosítását. Úgy érezzük, hogy a javaslat jó alapját képezi a közös mezőgazdasági politikának, és támogatjuk a bizottság ambiciózus eh, céljait annak érdekében, hogy fenntarthatóbbá tegye a kapot. Még akkor is, hogyha a szervezetünk eh, érti annak szükségességét, hogy feltétlenül szükség van egy zöldebb kapra, ez nehéz feladat a tagországokban. Például Észak-Európában mindez több bürokráciát jelent, és pusztán csekély környezetvédelmi hatása van. Szervezetünk úgy értékeli, a kap jövőjére vonatkozó zöldebbé tétel nem támogatja az aktívabb gazdálkodást, és mi szeretnénk változást. Ami az ellenőrzési intézkedéseket illeti, szeretnénk, hogyha ez hozzájárulna a zöld növekedéshez. És azt is fontosnak tart, tartjuk, hogy a gazdák eleget tegyenek a zöld feltételeknek. Fontosabb tehát a, kap, a zöldebb kap, illetve a, az aktív mezőgazdaság stimulálása. Köszönöm. Dziękuję bardzo i bardzo proszę prezes. Köszönöm szépen. Jerzy Hiruszczykowskinak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm, hogy megszervezték ezt a vitát. Nagyon örülök annak, hogy érdemi vitára kerülhetett sor az Európai Bizottság javaslata kapcsán. A javaslatok, amiket a biztos bemutatott, nem olyan típusú javaslatok, amiket vártunk. A bizottság javaslata nem kapcsolódik a kap hosszú távú reformjához mi szerettünk volna egy ilyen méreható reformot. Ennek a reformnak a ferversenyt kellett volna garantálni a gazdák számára, az egyszerűsítést volt hivatott erősíteni, a nagyobb átláthatóságot és a kevesebb bürokráciát. A javaslat főként a nagy kedvezményezettekre, az ő helyzetük javítására irányul, és mellőzi a kisebb kedvezményezetteket, különösen a közvetlen kifizetéseknél. A bizottság újabb átmeneti időszakot ad nekünk, ami a kifizetéseket illeti. Ez pedig egy óriási félreértésen alapul véleményem szerint. És ez az európai belső piacon eltorzítja a versenyt. Nem támogatjuk ezt a, ezeket a nem fair versenyintézkedéseket a lengyel gazdákkal szemben, de legfőképpen úgy érzem, a 12 tagország nevében szólok most. Őket ez is sokkal inkább sújtja, mint a régi 15 tagországot. Remélem, hogy a vita hozzájárul majd bizonyos intézkedések átgondolásához. Meg kell látnunk azt, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, és mindezt nem lehet fair módon szétosztani, több pénzre van szükségünk. A költségvetést a régi elvek értelmében rögzítették. Most 27 tagországunk van, és ugyanez a költségvetés, ez pedig elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy ugyanezzel a költségvetéssel kell gazdálkodnunk, és mindemellett új megoldásokat kell találnunk. Azt mondtuk, hogy a 13 éves időtartam elfogadhatatlan. Az egységes bánásmódot hogyan garantáljuk ilyen feltételek mellett, illetve a fair versenyhelyzetet? helyzetet? Azt gondolom, hogy a történelmi jellegű kifizetéseknek véget kell vetni. Hogyha egy szolidaritáson alapuló Európát szeretnénk, akkor támogatnunk kell az egyenlő bánásmódot. Én pedig nem szeretném azt, hogyha úgy bánnának velem, mint olyas valakivel, aki túl sokat kér. A lengyel gazdák úgy érzik, hogy őket kihagyták. És úgy érezték, hogy megsértették érdekeiket. Kérem, hogy ezekről a megoldásokról beszéljünk. Nem ilyen jellegű változásokra számítottunk, éppen ezért nagyon nehéz elfogadni ezt a nem fair versenyt. Súlyos válságban vagyunk, és hogyha a mezőgazdaság is egyre nem ferebb, akkor ezzel csak súlyosbodik a válság. Van még időnk, és kérem a biztost, gondolja újra a korábbi javaslatok némelyikét. Azt gondolom, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak is át kéne gondolnia ezeket a javaslatokat, hiszen az új tagországok nem fognak beleegyezni ezekbe a homályos ígérgetésekbe a jövőbeni kappal kapcsolatban. Hajlandóak vagyunk tárgyalni, de más feltételekre van szükségünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most egy ír szakmai szervezet képviselőinek, Kornel úrnak adom meg a szót. Eh. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy ezen a jelentős fórumon felszólalhatok, egy ír szövetkezetteket tömörítő társaságtól érkeztem. Én öt pontra szeretnék központosítani, és a szövetkezetek véleményét szeretném kifejteni. Sokkal inkább kéne hangsúlyozni a szövetkezetek jelentőségét, hiszen ez rendkívül sok előnye járt a tagok, az ágazat és a közösségek számára gazdaságilag és szociálisan fenntartható üzleti modell, és az elő, a, az, a termelő, valamint a forgalmazó gyakorlatilag integrálódik egy szervezetbe. Ez nagyon hasznos. Az élhető jövedelem biztosítása egy globalizációs világban a farmerek számára rendkívül fontos. Ráadásul védelmet is biztosít a volatilitással szemben a gazdáknak. Szeretnénk, hogyha a termelői csoportosulátok sokat természetesen támogatná, továbbra is, de a szövetkezetek kell, hogy legyenek a gerince az új kapnak, és ezt a jelenlegi közleményekben nem találtuk. Üdvözöljük azt, hogy a, a visszatérítések és a, az intervenciók, illetve a magántárolás lehetőségeit megtartják. Nagyon fontos, hogy a védelem ezen szintje megmaradjon azt láthattuk a 2008-as tejszektori válság esetén is. Biztosítanunk kell azt, hogy a mechanizmusok a jelentős piaci zavarok esetén gyorsan és határozottan és hatékonyan tudnak lépni. Három fiatal gazdaként a kétszázalékos kiegészítő kifizetést öm, nagyon támogatjuk, hiszen a 35 évnél fiatalabb gazdák 10%-nél is kisebb arányt képviselnek Írországban. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy friss vért szerezzünk ebbe az ágazatba. Az új kapnak meg kell vizsgálnia azt, hogy a fiatal szövetkezeti gazdákat hogyan tudjuk például pénzügy vagy egyéb, a, például a környezetvédelem területén képezni. És az általány szerint a 2000, az általány rendszerből való áttérésre szeretnénk egy a hatásokat vizsgáló elmélyült elemzést látni. És talán egy hosszabb átmeneti periódusra lenne szükség az új rendszer bevezetésére, és szerintem ez mások országok számára is igaz. A környezetvédelmi felelősséget elismerjük, de ugyanakkor úgy érezzük, hogy a környezetbarátabbá tétel az csak a versenyképességünket csökkenteni fogja a globális piacon. Úgy gondoljuk, hogy a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó fenntarthatóság nem csak a környezetvédelmi, hanem a szociális kohézió szempontjait is szem előtt kellene, hogy tartsa. Meg vagyunk győződve arról, hogy a jelenlegi intézkedések hoz, túlságosan sok terhet fognak nyújtani a cross-compliance területén, és a versenyképességünket fogják csökkenteni. A versenyképesség és a termelékenység kulcsfontosságúak az európai és az ír szövetkezetek számára, és 9 milliárd embert kell majd 2050-re táplálnunk. Ehhez nagyon fontos, hogy a gazdák erősek maradjanak. A több milliárdos mezőgazdasági kutatásfejlesztés számunkra üdvözlendő. Nagy ágazat ez, és ezért nagyon fontos, hogy a hozzáférés az új alaphoz új legyen meghatározva, hogy minden méretű vállalkozások hasznot tudjanak belőle húzni. Így hozzáadott értéket képviselő termékeket tudunk majd létrehozni az egész élelmiszerláncban. Köszönöm a figyelmüket! Zanim poproszę następnego mówcę, chcę... Mielőtt megadom a szót a következő felszólalónknak, mondja az elnök, szeretnék mondani valamit én is a szervezetekkel kapcsolatban. Hölgyeim és uraim, ez egy jelenlegi vita az Európai Bizottságot, tanácsot és a parlamentet segíteni célozza a kapreform kialakításában. November 2 itt a parlamentben volt egy vitánk a reformról. Ez a vita szólt a az európai parlamenti képviselők véleményeiről. Most az lenne a célunk, hogy a képviselők szép csöndben végighallgassák azt, hogy a gazdák képviselőinek mi a mondani valója. Természetesen, hogyha marad időnk, miután az összes gazdaszervezet felszólalt, akkor a képviselőket is megkérdezem, hogy kívánnak-e felszólalni, de kérem, hogy most bocsássanak meg nekem, ez alkalommal a gazdák képviselőinek fogok prioritást adni. És most a következő felszólalónk az Egyesült Királyság részéről Gilliam úr lesz. President Elnök úr, biztos úr. Tisztelt uh, szakbizottsági elnök úr, tisztelt uh, szakbizottsági elnök úr, köszönetet szeretnék mondani az ír szövetkezet nevében, hogy hozzájárulhatok ehhez a vitához, 47 ezer gazdát képviselünk Írországban és Velszben. Meg szeretném erősíteni azt az üzem, üzenetet, amelyet a Nemzeti Gazdaszervezet is megfogalmazott, négy kulcs elemet, az egyszerűség, nagyon fontos, nagyon fontos az egyszerű támogatási rendszer bevezetése a gazda számára, de fontos, hogy ez egyszerű legyen ne csak a gazdák számára, hanem a kormány szervezetei számára is, akik eljuttatják a pénzeket a gazdákhoz. Az elmúlt időszakban Angliában számos problémát eh, találtunk. Fontos, hogy egy piacorientált eh, mezőgazdasági politikát folytassunk, illetve versenyképes legyen ez az ágazat. Fontos, hogy az iparnak is eh, termelésen alapuló ágazatnak kell lennie. Az Egyesült Királyságban John Beddington, az egyik fő kutató, elmondta azt, hogy 70%-kal kell, hogy növekedjen az élelmiszer termelés, hogyha 9 milliárd embert szeretnénk etetni és ennek a növekedésnek 2050-ig kell megvalósulnia. Tehát sokkal több élelmiszerre van szükség, mégpedig olyan módon, amely kevésbé terheli a környezetet. Hiszünk az innovációban, az okos gazdálkodási módszerekben és az energia hatékonyságban. A nemzeti gazdaszervezetek támogatják a reformot, a decoupling elvét és támogatjuk a health el, elvétést annak érdekében, hogy a mezőgazdasági iparág sokkal inkább piac orientált legyen. A bizottsági javaslat túlságosan bonyolult, nem a megfelelő irányba mutat, hogyha egy dinamikusabb, piacorientált, versenyképes ágazatot szeretnénk, akkor ez a válasz nem megfelelő. Ami a zöldesítésre vonatkozó javaslatot illeti, ez rendkívüli bürokráciával terheli meg az érintetteket, és úgy érzem, hogy hosszú távon az élelmiszerárak növekedéséhez is hozzájárulhat. A hatástanulmányokból kiderült, hogy a költségek, különösen a, a szárnyas, illetve sertés ágazatban növekedni fognak. Nem ellenez, támogatjuk a környezetvédelmi szempontból jó gyakorlatok bevezetését. Úgy érezzük azonban, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Velszben, a Angliában 70% a gazdáknak elkötelezte magát a környezetvédelmi minták mellett. Nagyon sok bokrot ültettek a területekre, és úgy érezzük, hogy nem az egyes pillérből, hanem a kettes pillérből kéne támogatni ezeket az intézkedéseket. Egy gazda család a Midlandeken, egy olyan család, aki mezőgazdasági szempontból is várható környezetvédelmi intézkedések mellett tökélte el magát, 2%-át területeinek ugaroltatta, és 40%-kal sikerült növelni a termelékenységet, ez pedig óriási előrelépés. A gazdák aggódnak amiatt, hogy az önkéntességen alapuló módszereket meg kell újítaniuk. Éppen ezért fontos, hogy garanciát kaphassanak ezek a gazdák, arra az esetre, ha megújítják ezeket a modelleket, nem részesülnek büntetésben. Aggódik, aggódunk a felső határ megállapítása miatt is. Úgy érezzük, hogy ez is bürokratikus akadályokat gördít a gazdák elébe. és fontos, hogy egy átmeneti időszakot rögzítsünk. Azt gondolja, 2015-ös a átcukortermesztőknél szintén nem megfelelő hosszabb átmeneti időszakra van szükség. És fontos, hogy a nemzeti gazdaszervezetek tárgyalóként léphessenek fel a cukorrépa termesztők érdekében. Az egyszerűség, a közösségi szellem, a piacorientáltság, illetve a termelékenység nagyon fontos elemek a zöld ügyek ebben a javaslatban nehezen megvalósíthatók, és attól tartok, hogy a világszintű piacon az európai gazdák a javaslat segítségével soha nem válhatnak versenyképessé. Tehát fontos, hogy egy piacorientált határozat szülessen, annak érdekében, hogy a növekedéshez hozzájárulhasson a mezőgazdaság, és egy gazdasági ágazattá válhasson. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Köszönöm szépen. Most pedig a biogazdák szervezetétől Antje Kiringa fog felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam. A korábbi kommentárral kapcsolatban a Via Campesinai felszólaló beszéde utáni megjegyzésével kapcsolatban. Persze mi mindannyian megszervezhetjük a saját kapitánkat, de önöknek itt épp az a szerepe, hogy a lengyel elnökségként vendégül lássanak minket, és mi is nagyon csalódottak vagyunk abban, hogy csak ilyen családi találkozókat tartanak az ő régi gazda lobby szervezetekkel és az élelmiszeriparral, és a szélesebb körből nem hívtak meg érdekelt feleket. A Copa Kocseka és a Szedzsa nagyon sok időt kapott, és csak három felszólalójuk volt. És mi, a többiek nagyon kevés időt kapunk. A kap számára nagyon fontosak a gazdák, én is a gazdákat képviselem, és egyre tértek azzal is, hogy a kopa is fontos szerepet játszik, de az adófizetők pénzéről van szó, és ezért társadalmi konszenzust kell keresnünk ahhoz, hogy az új kap tényleg jó és széles támogatást élvező kap legyen, és megkapja azt a költségvetést is, és azt a támogatást, ami a költségvetés mögött áll. Mi vagyunk azok, akik az állat, hol vannak az állatjóléti, vagy a környezetvédő szervezetek? vagy mondjuk a méhészek. Nincsenek itt. És szeretném ezt a csalódottságomat most kifejezni önöknek. Nagyon sokat hallottunk a versenyképességről a e vitában. Az a benyomásom, hogy itt egy mítoszt teremtünk újra és újra, hiszen amíg a gazdák a támogatásra szorulnak, addig nem lesznek versenyképesek a világpiacon. Legyünk őszinték, és amíg a támogatáson alapul a munkánk, hogyha azt eltörölnék, nem tudnánk túlélni. Mindannyian fenn akarjuk tartani a közös agrárpolitikát, ez egy európai politika, és működésben tartja a, gazdálkodás, a gazdákat. Nem, ha ezt a rendszert fent akarjuk tartani, akkor nem tudunk világpiaci szinten is versenyképes árakat elérni. A minőségi termelés és a megkülönböztetett piacokra való bejutás, valamint a fair árak a kulcs szerintem. Hogyha a gazdáknak fair árakat tudunk adni, akkor sokkal könnyebben tudnak a magasabb környezetvédelmi normák szerint dolgozni. A biogazdálkodók önkéntesen már 30 éve, vagy ennél régebben is magasabb környezetvédelmi normákat teljesítenek, ezért nyilván prémium kifizetéseket érdemelnek, de ők utat mutatnak a többieknek is. A termelékenységgel kapcsolatban a gazdálkodói ágazat termelékenységét meg kell tartani, a kap pedig a gazdálkodói ágazat jövőjével foglalkozik. A jelenlegi termelékenység sajnos külső inputra nagyon hagyatkozik, gondolok itt a, a növényvédőszerekre, energiára, műtrágyára. Az energia és a foszfor pedig nehezebben lesz elérhető a jövőben, ezért olyan módszereket és intézkedéseket kell találnunk, amelyel a gazdálkodás módszereit meg tudjuk változtatni, hogy a gazdák képesek legyenek ezek nélkül is élelmiszert termelni. Komprehen vagy átfogó gazdálkodási rendszerekre van szükségünk, hogy hatékonyabban használjuk fel az erőforrásainkat, és persze az egész élelmiszerrendszert meg kell változtatnunk annak érdekében, hogy a jövőben a legjobban ki tudjuk használni az erőforrásokat, a funkcionális biodiverzitást ki tudjuk használni, például a kártevők elleni küzdelemben. Úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóság szintjét meg kell emelni az első pillérben, de ugyanakkor egy nagyon erős második pillére is szükségünk van, ami lehetővé teszi azt nekünk, hogy a fenntartható élelmiszerbiztonság felé tovább lépjünk. És ezért a második pillérben úgy gondoljuk, hogy olyan intézkedésekre van szükség, mint a Natura 2000, és az, hogy kötelező legyen a biogazdálkodás minden tagállamban. Ezen túlmenően minden tagállamnak egy fenntarthatósági ellenőrzésen kell átesniük a fejlesztési, vidékfejlesztési programjaik tekintetében. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. És akkor ismét egy ügyrendi megjegyzés. Két héten keresztül próbáltam néhány tucat lengyel gazda szervezetnek megmagyarázni, hogy nem tud mindenki részt venni a vitában, de megígérhetem, hogy húsz év múlva, amikor a következő lengyel elnökség lesz, akkor olyan vitát fogunk tartani, remélhetőleg az Európai Parlamentnek is lesz már akkor a terme, hogy több ezer embert meghívhassunk az összes európai mezőgazdasági szervezettől. Köszönöm szépen a felszólalónak, most pedig a KOPA titkár, főtitkárjának szeretném megadni a szót. President elnök úr. Uh, perhaps it wouldn't... Tisztelt biztos úr, talán nem meglepő önök számára, hogy két elnökömmel egyetértek, Sonleiter és Bruni urakkal. Ezért úgy gondolom, hogy én inkább az eljárásbeli elemekre szeretnék koncentrálni a mai vitában, nem arra, amit ők már elmondtak. Egyetértek Goleg kollégával is, aki a Kopa Kozsega régi, régóta fennálló szervezeteire utalt. Már az én szervezetem is 53 éves, én pedig még 50 sem vagyok, úgyhogy igazából tényleg nem szabad a Kopa Kozseka ellen diszkriminálni, csak azért, mert már öreg, idősebb, mint a teremben más szervezetek. Mindazonáltal szeretnék rámutatni, hogy a Kopa Kozsega nagyon támogatja a jelenlegi eljárásokat a döntéshozatal tekintetében a közös agrárpolitika területén. A bizottság szolgáltai és biztos úrral is egyetértek, amikor rámutatott arra három dimenzióra a közös agrárpolitikában, amire a jövőreben összpontosítanunk kell az élelmiszerbiztonság, a területi fejlesztés, kiegyensúlyozott fejlődés és a fenntarthatóság örülünk annak, hogy a Kopa Kozseka érveket figyelembe vette a bizottság. De mi az újdonság a jövőbeli fejlődés szempontjából? Az európai élelmiszerláncot sokkal jobban működővé kell tennünk, mint ahogy ez eddig működött. Talán ez ellentmondásban van az én véleményem néhány előttem szólóvéval, úgy gondolom, hogy nekünk nagyon is versenyképesnek kell lennünk a belső piacon. A saját állampolgárainkat meg kell győzni arról, hogy az európai gazda hozzáadott értéket produkálnak. Hogyan tudnánk máshogy a kompenzációt vagy a javadalmazást megkapni az európai gazdák beruházásaihoz, függetlenül attól, hogy általános vagy pedig különleges természetű terményeket állítanak elő. Az állampolgárok és a fogyasztók preferenciáit figyelembe kell venni, tudnunk kell azt, hogy ők mit szeretnének, mit várnak tőlünk. A Kopa Kozseka nevében és főtitkárként is Szeretném meghívni az összes érdekelt felet az egész élelmiszerláncból, az input ágazatokból, az, az NGO-k részéről, és még a Campesina, Via Campesina részéről is, a szövetkezetek részéről, az ágazatok részéről, a kiskereskedelem, illetve az európai intézmények részéről. Mindenkit szeretnék meghívni, hogy vegyenek részt a vitában, és bizonyosodjunk meg arról, hogy a gaz- mezőgazdasági ágazatért dolgozunk, ezt hatékonyabbá tesszük, és fontosabbá az európai társadalom számára. A Kopa Kozsaga szeretne együttműködni minden más érdekelt féllel, intézménnyel, és úgy gondoljuk, hogy a célunk az kell, hogy legyen, hogy minden 13 millió gazda és családja meg tudjon élni a tevékenységéből, mégpedig prosperáló vidéki területeken. És ezzel nem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy más célokat is elérjünk, de ez a leges legfontosabb cél, mi, teki, mi szemünkben, és meggyőződésem, hogy az európai intézmények osztják ezt a véleményt. A gazdák és a családjaik a kap középpontjában állnak, függetlenül attól, hogy úgy érezzük-e, hogy vannak-e ezen túlmenő kiegészítő célkitűzések, vagy nincsenek. Köszönöm szépen. Most pedig a lett gazdák szervezete képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon. Tisztelt eh, Szavicki úr, tisztelt biztos úr, tisztelt szakbizottsági elnök úr, Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Én lett gazdák szervezetét képviselem, és hallgattam a e, bioszövetkezetek képviselőit. El szeretném mondani, hogy én a lett még tenyésztőket is képviselem. Köszönöm szépen az Európai parlament, illetve bizottság munkáját, amit a méhtenyésztőkért tettek, különösen ami a génmódosított élelmiszereket illeti. A lehet gazdákat aggasztják a közvetlen kifizetések, mint ahogy azt önök tudják, Lettország a közvetlen kifizetéseknek csak egy csekély hányadát kapja meg gazdáink úgy érzik, hogy a jelenlegi Európai Bizottsági Javaslat közvetlen kifizetések fair elosztását nem biztosítja. Úgy érezzük, hogy Lettországban, Portugáliában, Szlovákiában negatív hatással lesz ez a gazdákra, és ezzel a versenyképesség sérül a reformnak köszönhetően. Ez a javaslat nem áll összhangban mindazzal, amire ígéretet tettek 2008-ban, az hangzott el a bizottságtól, és 2010-ben a bizottság ezt meg is ismételte, hogy a gazdáknak juttatott támogatás fair lesz, és egységes, egyenlő módon kerül elosztásra. Úgy érezzük, hogy azok az elvek, amelyeket a közvetlen kifizetések kiszámításához használnak, elavultak. Elemezni kell a tényleges kritériumokat, amelyek a tényleges költségeknek felelnek meg, a munkaköltségeknek, a mezőgazdasági megművelési technikáknak, stb. A régi történelmi adatok már nem használhatóak. A három balti ország sokkal több közvetlen támogatást kaphatna, hogyha modern adatokat gyűjtenének, és ezek alapján történne az elosztás. Lettországban a termelés költségei állítólag nagyon alacsonyak, de én ezzel nem értek egyet. Vannak olyan eh, termelési módszerek, amelyek valóban kevésbé költségesek, de átlagosan tekintve a mi termelési költségeink nem sokszor alacsonyabbak a nyugati költségeknél. Ezt a statisztikák egyértelműen meg is mutatják. Gazdai szervezeteink, illetve a gazdák, akik ebben részt vesznek, úgy érzik, hogy A kifizetés pusztán 80%-át, a közvetlen kifizetések aránya pusztán 80%-át eh, éri el az európai átlagnak. A mi költségeink hasonlóak az önökéhez a belső piacon, tehát a közvetlen kifizetéseknek is sokkal közelebb kell állniuk eh, a Nyugat-Európában kifizetett összegekhez. A 2013-as kiinduló pont nem megfelelő időpont, hiszen ez torzíthatja a versenyt. Nem látjuk a logikát az új javaslatban. Úgy érezzük, hogy ez a javaslat nem kiegyensúlyozott. És mielőtt befejezem mondandómat, ki szeretnék térni a fiatal gazdákra. Azt gondolom, hogy őket feltétlenül támogatnunk kell, minden programban szerepelnie kell a fiatal gazdák támogatásának. Több embert kell bevonnunk a mezőgazdaságba, és Lettországban ez probléma. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Finország képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon. herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr! Én vezetem a Finn mezőgazdasági termelők és erdő tulajdonosok szövetségének brüsszeli irodáját. Először is eh, szeretném megköszönni mindazoknak, a hozzájárulását, akik részt vettek a konferencia megszervezésében. Most érkezett el az ideje annak, hogy beszéljünk a közös agrárpolitika jövőjéről. A bizottság javaslata sok pozitív és üdvös pontot tartalmaz. A finn gazdák nagymértékben támogatják a bizottság javaslatait, amelyek az élelmiszer termelés fenntartására vonatkoznak a közösség minden országában. Az előfeltételek a családi gazdaságok képezik a termelés alapját, és ezeket fenn kell tartani Európa szerte, csak is akkor képzelhető egy közös agrárpolitika. A bizottság célkitűzése, a, ami a gazdák erősítését illeti a termelési láncolatban szintén üdvözlendő. Emellett támogatjuk a további javaslatokat is, különös tekintettel arra, hogy Finnországban a mezőgazdaság termelési költségei rendkívül magasak. A bizottság javaslata tartalmaz sajnos még olyan pontokat is, amelyek javításra szorulnak. Mind a tanács, mind a parlament is saját álláspontot alakított ki, és több olyan vitára van szükség, mint amilyen a mai. A bizottság a javaslataiban nem figyel eléggé oda az agrártermékek, illetve a mezőgazdasági termelés hozamára, és az európai mezőgazdaság versenyképességére. Ahogyan az Európai Bizottság elképzeli a környezetbarátabbá tételt, az a finn gazdák számára nem megfelelő, ugyanis Finországban a gazdák már kötelezettséget vált, vállaltak arra, hogy környezetbarát intézkedéseket foganatosítanak önkéntes alapon, ökológiai programok keretén belül. A bizottság által javasolt intézkedések nagymértékben növelnék a bürokratikus terheket és a költségeket is a mezőgazdaságban. A bizottság javaslata a három növény termelésére vonatkozóan nagyon nehezen megvalósítható, például Finország északi részén az éghajlati viszonyok miatt. Az ökológiai, illetve az organikus termelés középpontba helyezése megkérdőjelezhető, hiszen ellentmondásban áll az élelmezés biztonság célkitűzésével. Szeretnék egy kérdést feltenni Ciolos biztos úrhoz a finn gazdák nevében. Melyek azok a területek, amelyek olyan területekké válhatnak, ahol az organikus termelés kerül előtérbe. Hogyan győződhetünk meg arról, vagy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy ezen nem vezet további bürokratikus terhekhez a gazdák számára? Emellett a szervezetünk emlékeztet arra is, hogy a bizottság javaslatainak gyakorlatba való átültetése nagymértékben függ az Európai Unió általános költségvetésétől is. Jelenleg oly módon kell értelmeznünk és értékelnünk a bizottság javaslatait, hogy nem tudunk semmit a jövőbeni költségvetésről. A jövőben is erős mezőgazdaságra van szükség, amely finanszírozása legalább a mai reálértéken helyezkedik el. Köszönöm szépen, elnök úr! Dziękuję bardzo i proszę o zabranie. Köszönöm szépen. Most pedig Spanyolország képviselője kap szót. Pedro Narro, en nombre de la Organización Agraria Española ASAJA. Pedro Narro vagyok. Spanyol gazdaszervezetet képviselek, amelynek 200 ezer tagja van. Köszönöm szépen ezt a demokratikus szellemiségű konferenciát. Normális körülmények között megfigyelőként vagyok jelen, ma azonban fel is szólalhatok. Nem szeretném elszalasztani a lehetőséget, és szeretnék mindenkihez szólni, mindenek előtt azonban a biztos úrhoz is szólok. Az önjavaslata biztos úr nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, függetlenül attól, hogy mit mondanak mások, Különös tekintettel a gyapot ágazat differenciált kezelésére és a vidékfejlesztése. Ez megfelelő eszközökkel is párosol, új intézkedéseket tartalmaz a javaslat a fiatal gazdák számára, kiemelten kezeli azokat, és úgy gondolom, hogy ennek rég elérkezett az ideje. Mindez üdvös, de az ön javaslata tartalmaz hézagokat is, hiányosságokat és néhány kétejt is felvet. Ezeket a kérdéseket mindenképpen meg kell oldani, különös tekintettel, ami az alapkifizetéseket illeti. Egy olyan országban, mint amilyen az én hazám is, nagyon nagyok a különbségek, ezt ön is tudja, biztos százszor hallotta már ezt. Az új kifizetési formára való áttérés mindenképpen 2021-ig kell, hogy tartson, és ez a kezdeti általán díj nem kell ugyan sok legyen, de legalább a 20%-ot lehetővé kell tenni. Vannak fontos koncepciók, ezeket azonban kritikusan meg kell vizsgálnunk, hiszen az ágazatban is megindult a spekuláció. Nem is várják meg a reform végrehajtását. Olyan országokban, mint amilyen Spanyolország és Olaszország, sokkal nagyobb a terület, mint a támogatás ra számot tartó területek száma. Biztos úr szeretné azt, hogy tovább műveljék meg a legelőket? És a bizottság a jogok átruházására vonatkozóan is meghatározott bizonyos szabályokat. Az ilyen, szabály, az ilyen szabályok értelmében ezeket a területeket bérbe lehet adni, de előfordulhat, hogy valaki örököl földbirtokokat. Tisztázni kell, hogy ez esetben mi a helyzet megpróbálom értelmezni az aktív gazda fogalmát is, és az az érzésem, hogy pozitív diszkriminációban részesülnek azok a gazdák, akik kevesebb, mint 5000 euróban részesülnek. Ezeket a gazdákat aktív gazdáknak tekintik, valamilyen okból kifolyólag, azt, hogy miért, azt nem egészen értem. Úgy gondolom azonban, hogy a támogatásoktól függetlenül ezt igen nehéz megindokolni, ezt a fogalom meghatározást. Az a benyomásom, hogy igyekeznek egyszerűsíteni a gazdaságpolitikán, de ezzel a gazdák bizonyos csoportosulásait helyezik előtérbe. De hát mindannyian professzionális gazdák, és azt gondolom, hogy sokuk számára a bürokratikus terhek egyre nőnek. Emellett a zöldebbé tétel, a környezetbarátabbá tétel is egy nagy célkitűzés. Én tudom, hogy ez nagyon fontos cél a kap láthatósága szempontjából, de nem értem, hogy ez miért az első pillérben kap helyet, a második pillérbe tartozik, hiszen a környezetvédelmi programokkal koherensnek kell lennie. És az organikus termelést ugyanúgy kell kezelni, mint a más fenntartható termelési módozatokat. És végezetül, amit a fiatal gazdákkal kapcsolatban fogalmaznak meg, ez az üzenet pozitív, de nem elegendő. A gazdáknak nem csak konkrét intézkedésre van szükségük, hanem az élelmiszerláncolatban kell konkrét változásokat eszközölni. Tudom, hogy ön nincs egyedül, Elmónia biztos is érintett a kérdésekben, de alapvető változásokra van szükség mindenképpen, annak érdekében, hogy az árak a költségekkel arányban álljanak, és hogy egy hatékony termelés is lehetővé váljon. Számos javaslatuk, ami a kockázatkezelést illeti, illetve a piacok kezelését, sajnálatos módon nem lesznek hatékonyak, nem fognak eredményre vezetni, és emiatt aggódom, mert ez negatív kihatással lesz a fiatal gazdákra. Csala Estonyszki. Köszönöm szépen. Most Észtországi a szó. Eesti Põllumajandusorganisatsioonide esindajana tahaksin ma samuti rääkida. Köszönöm szépen az észt szervezetek képviseletében én is a versenyképességről, illetve a tisztességtelen versenyről szeretnék beszélni. Az Európai Bizottság is érintette ezt a témát. Észtország más balti államokhoz hasonlóan nem tud egyetérteni a közvetlen kifizetések jelenlegi helyzetével. A sebesség nem megfelelő, és nem biztosít számunkra megfelelő verseny lehetőségeket a következő költségvetési időszakra. 2004-ben egy generáció időtartamú átmeneti időszakot vállaltunk, de ez a mezőgazdaságunk fenntarthatóságát egyáltalán nem segíti elő, és az élelmiszer előteremtését sem. Az volt ennek a következménye, hogy a mezőgazdasági régióból a városokba, illetve külföldre vándoroltak az emberek. Ahogy lett kollégánk is mondta, egységes piacon, egységes célokra és egységes elvárásokra és egységes feltételekre van szükség. Ami előállításunk, mezdős gazdasági előállításunk nem olcsóbb, mint Európában máshol. Azt szeretnénk látni, hogy a közvetlen kifizetési szintek minden országban legalább az EU átlag 90%-át elérjék a következő költségvetési periódusban, és azt szeretnénk látni, hogy az európai intézmények ezt a lehetőséget felhasználják, a KAP reformját arra, hogy a versenytorzulásokat eltöröljék. Végül azt látjuk, hogy nem csatlakozási tárgyalásokban vagyunk most, hanem teljes jogú tagok vagyunk, de még ehhez hozzá kéne tartozni, hogy ugyanazok a kötelességeink és ugyanazok a jogaink is legyenek. Proszę o zabranie głosu przy prezesa Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych pana Władysława Sarafina. Panie mistrz. Reforma, o której mówimy Tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az a forma, amiről most beszélünk, nagyon fontos. Számos lengyel képviselő van itt jelen, illetve szervezetek képviselői, de nagyon fontos, hogy meghallgassuk a többi tagországok is. Az új tagországok felhívják a figyelmet arra, hogy az integráció mindennek az alapja, és így fogadták el a lengyel polgárok is az ország csatlakozását az EU-hoz. Sok ígéret hangzott el, és mi mindig azt hallottuk, hogy az átmeneti időszak 2013-ig fog tartani. Viszont a bizottság most arra tesz javaslatot, hogy kibővítse ezt az átmeneti időszakot, ez pedig elfogadhatatlan. A termékek diversifikációja, illetve a kifizetések módosítása szintén erre utal. Úgy érezzük, hogy Csehországban, Franciaországban, Lengyelországban és a balti országokban a termelés hasonló, ami a költségeket illeti. Éppen ezért az Európai Bizottság fontos lenne, hogy azonos feltételeket teremtsen kollégáim Lengyelországból és más tagországokból az új tagországokat képviselik a 12 új tagországot. Arról hallottunk, hogy átmeneti ideig nem vonatkoznak ránk ugyanazok a feltétek, de úgy érezzük, hogy mi ugyanazon alapon dolgozunk, ugyanazon feltételek szerint, éppen ezért egyelő bánásmódhoz is jogunk van. A legszociálisan érzékenyebb országok támogatni tudják a mezőgazdaságukat. Azt gondoltuk, hogy a 7 év elég lesz, de önök egy hosszabb időszakra tettek javaslatot. Nem szeretnénk azt, hogyha a francia vagy a német gazdáktól venne is el bárki pénzt, de mi ugyanolyan támogatásokat szeretnénk az új tagországok számára is, egyenlő bánásmódot. Tehát nem szeretnénk, hogyha egymás ellen játszanának ki bennünket, illetve egymás versenytársaiként kellene, hogy megjelenjünk. Azt gondolom, hogy a 7% illetve a greening elvje kapcsolódik a vita többi eleméhez is. A kormányok, a szakszervezetek, a gazdaszervezetek ugyanazt mondják, hogy ezáltal a figyelmünk elterelődik a vita lényegi elemeiről, a kapról. Én felelősnek érzem magam a lengyel gazdák felé, én azok közé tartoztam, akik megpróbálták meggyőzni a lengyel gazdákat arról, hogy igenis előnyökkel jár az ország csatlakozása az Európai Unióhoz, de úgy érezzük, hogy alárendeltek vagyunk, másodrangú állampolgárok vagyunk. A GMO-k egy további kérdés. Az élelmiszer termelés a GMO-k használatával ez nem pusztán egyetlen ország problémája, hanem az egész Európai Unió problémája. A gazdaszövetkezetek. Több mint 900 gazdaszervezet tagja az én szövetségemnek, és több mint 50 ezer foglalkoztatottunk van. Ők nagyon sokat termelnek a piac számára. Lengyelországban vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy a gazdaszervezetekből való kilépés a megfelelő lépés. Támogatnunk kell az Európai Bizottságot abban, hogy győzzék meg a lengyel kormányt arról, hogy minél alacsonyabbak a költségek, annál hatékonyabb a termelékenység. A szövetkezetek pedig nagyon jó formát jelentenek. Az egyik leghatékonyabb termelési forma. Szivjecki miniszter támogat bennünket, de az ő támogatása nem elégséges. Éppen ezért eh, hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a javaslatot módosítani kell. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most egy osztrák képviselő kap szót. <clears throat> Köszönöm szépen, Szavicki úr. Tisztelt De Castro szakbizottsági elnök, tisztelt biztos úr, köszönöm a lehetőséget, hogy röviden bemutathatom a mi véleményünket is. Gerfried Gruber vagyok, az osztrák mezőgazdasági kamara nevében beszélek, amely az osztrák gazdák és erdőgazdálkodók szövetsége Ausztriában. Köszönöm szépen a bizottság javaslatát, amely nagyon sok pozitív pontot és elemet tartalmaz. Ezeket sajnos nem tudom most felsorolni, sokszor megfeledkezünk a pozitív dolgokról, de megpróbálok a többi pontról is röviden beszélni. Általános megjegyzésként én is utalnék arra, hogy jelenleg folynak a tárgyalások a többéves pénzügyi keretről vállalásokat megfogalmazni a jövőbeni kapra vonatkozóan, csak akkor tudunk, csak annak függvényében, hogy ismerjük a többéves pénzügyi keretet, ami a környezetbarátabb, fenntarthatóbb mezőgazdaság megteremtését illeti, Ausztria azt a véleményt képviseli, hogy bizonyos intézkedéseket a gazdák már önkéntes alapon is foganatosítottak, és ezeket fontos figyelemmel kísérni és figyelembe venni, annak érdekében, hogy a párhuzamos struktúrák kialakulását elkerüljük. Valaki említette a biogazdálkodást, én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, akik azt kérik, hogy az ahhoz hasonló, vagy azon túlmenő gazdálkodási módszerek vonatkozásában is hasonló támogatást kérnek. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, úgy látom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a régi kifizetéseket alkalmazzák továbbra is. A megfelelő hosszúságú átmeneti időszak mellett fontos, hogy a tagállamok megfelelően rugalmasak legyenek annak érdekében, hogy a különböző régióbeli adottságokra is reagálhassanak, és hogy elkerülhetők legyenek a nagy különbségek, hiszen a reform még sok ismeretlen paramétert is tartalmaz. Nagyon fontos a világos fogalom meghatározás, többen említették az aktív gazda fogalmát. Olyan országokban különösen fontos ez, ahol eh, nagyon sok olyan gazda tevékenykedik, aki második jövedelemforrásként tekint a mezőgazdasági tevékenységére. Nagyon fontos a piaccal kapcsolatosan megvizsgálni a nátcukor piac helyzetét, valamint a bor helyzetet is a javaslatok megtétele előtt. Köszönöm szépen a Kopa Kod Kogega, Kocsega előadását is, nagyon érdekes volt azokat a megjegyzéseket is meghallgatni. Úgy gondolom, zárásképpen, hogy a mezőgazdaság akkor működik megfelelően, hogyha ösztönzőket teremt, főként a fiatal gazdák számára, és én személy szerint nagyon örülnék, hogyha továbbra is előtérben lennének ők. Zárásképpen nem csak befelé kell elkerülni a versenytorzulásokat a mezőgazdaságban, hanem kifelé is egyfajta védelmet teremt a kap. Remélem, hogy a jövőben nem feledkezünk meg erről az elemről, és esetleges szabadkereskedelmi egyezmények hatását is megvizsgáljuk a közös agrárpolitikára, hiszen a legjobb agrárpolitika sem működhet jól, hogyha nem megfelelő a keret. Köszönöm szépen. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Krajowej Rady. Nagyon köszönöm. Most a gazdák kamarájának elnöke kap szót. Komisarzu, dziękuję bardzo za to. Miniszter úr, tisztelt biztos úr! Nagyon szépen köszönöm ezt a vitát. És azok a hangok, azok, azok a nyilatkozatokat is köszönöm, amiket hallottunk. Az itt képviselt gazdák, függetlenül attól, hogy a régi 15 vagy az új 12 tagállamból érkeztek, nem teljes mértékben elégedettek a javaslattal. Ez azt bizonyítja, hogy újra kell gondolni a helyzetet. Úgy tűnik, hogy a gazdák függetlenül a származásuktól nem elégedettek a reformokkal biztos úr. Az a több száz oldal, amely a, a tervezet rúg, nagyra értékeljük ezeket, ezt a munkát, de egy reform lehetne egyszerűbb is. Néhány tucat oldalban össze lehetne foglalni egy reformot. Ezeken az oldalakon úgy érezzük, hogy ez a politika, ez a reform nem könnyen érthető. A gazdák sem, és a gazdák szervezetei sem könnyen értik. Új kihívások, egyre nagyobb kihívások állnak előttünk, ezért talán ahelyett, hogy bizonyos ügyeket kiterjesztenénk, inkább azon kéne elgondolkozni, hogyan tudjuk úgy elosztani az alapokat, hogy az európai mezőgazdaság versenyképesebbé váljon a globális piacon, és úgy, hogy ez az európai fogyasztók számára is kielégítő legyen nem értünk egyet egy olyan kappal, ami bonyolítja a dolgokat, növeli a költségeket, és nem könnyen érthető az európai gazdák számára. Az új közös agrárpolitika nem nyújt olyan elemeket, amelyek a magas termelékenységet, jobb termelést biztosítanának. Még mindig az van a kezünkben, ami húsz évvel ezelőtt volt, E státusz quo próbálunk fenntartani a mezőgazdaság szemére, és felkészülni az új kihívásokra, de hát ezek a kihívások már itt vannak, már láthatóak. Úgyhogy például az olyan elemek, mint a környezetbarát tétel eleme, vagy a 7%-os területpihentetés nem elfogadható ezen a ponton. És nem igazán értjük, hogy ennek mi itt a célja. Nem értünk egyet bizonyos fogalommagyarázatokkal sem, például az aktív gazda megfogalmazásával. Ezek nem fognak hozzájárulni ahhoz, hogy a valóban aktív gazdálkodókat segítsük, csak igazából elrejtik azt, hogy mi is történik igazából a vidéki területeken. Inkább költségvetési transferek elvi kérdéseivel kéne foglalkozni, illetve a vidék és mezőgazdasági politikával. Azok a célok, amelyeket a reform megfogalmaz, persze ezeket mindenki megérti, mindenki elfogadja. De a célok elérésének a módszereit úgy tűnik, hogy az itt, ebben a teremben jelenlévő gazdák nem tudják elfogadni. A 30 százalék az környezetbarát tétel tekintetében nem igazán elfogadható azok számára, akik például gyümölcsöt állítanak elő, vagy akik komlót termesztenek, vagy hasonló növényeket. Tehát ez őket a globális piacon inkább kevésbé versenyképessé tenni. A komló szektor nagyon fontos Európa számára, és további kifizetések nélkül, támogatás nélkül nem tud felmaradni a globális piacon. Biztos úr, én azt szeretném látni, hogyha az Európai Bizottság nem több oldalt, és még több szabályt és ellenőrzést vezetne be, hanem ehelyett azt szeretném, hogyha egyszerűbb fellépéseket tapasztalnánk, és inkább cselekvéseket látnánk, mint szavakat, vagy több tonnányi papírt. a rendszer megváltoztatásán dolgozunk, de szerintem rossz irányt választottunk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az olasz gazdák képviselője kap szót. Grazie, Presidente Savinski, grazie. Köszönöm szépen Szavinszki úrnak, de Castro úr, Szolos biztos úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Az olasz gazdaszövetkezetek nevében Roberto Scavacci vagyok. Nem fogom a rész, nem fogok a részlet, részletekről beszélni. Egy olasz jelentés alapján fogom összefoglalni a véleményünket, ezt a jelentést a különböző érintettek állították össze a kapreformmal kapcsolatosan. Ki szeretném emelni ennek a jelentésnek a legfontosabb részét. Úgy gondoljuk, hogy a kapnak az innovációt kell előmozdítania. Hatalmas válságokkal és kihívásokkal szembesülünk, ezért ez nagyon fontos, de nagyon fontos a minőségi termékek létrehozása is mind ökológiailag, mind etikailag fenntartható mezőgazdaságra van szükség Európában, de ezt csak akkor érhetjük el, hogyha a gazdák jövedelme is tisztességes. Egyetértünk azzal, hogy fair módon kell a közvetett, a közvetlen kifizetéseket megszervezni. A szervezetünk nem biztos abban, hogy a közvetlen kifizetések és a tagállamoknak folyósított kifejezetésnek alapját a terület mértékének kell képeznie. Úgy gondoljuk, minden megművelt területet figyelembe kell venni, így be kell vonni a bor ágazatot, a gyümölcs és zöldség ágazatot is, ezek eddig kimaradtak. Emellett gondolnunk kell azokra a területekre, amelyeket eddig nem vettek figyelembe, úgy gondoljuk, más paramétereket is figyelembe kell venni, ilyen a hozzáadott érték és a más egyéb tényezők figyelembevétele. A kizárólagos terület alapú meghatározás nem fordít elég figyelmet arra, hogy a mediterrán térségben például nagyon nagy arányú munkaerő hasznosítására van szükség. Emellett úgy gondoljuk, hogy világ és, világos fogalom meghatározásokra van szükség nemzeti szinten. Fontos, hogy európai irány is meghatározásra kerüljön, de a tagállamoknak ugyanakkor képesnek kell lenniük autonóm módon elfogadniuk ezt az irányt. Emellett nem elegendő az, hogy csak azokra a gazdákra összpontosítsunk, akik elsődleges jövedelemforrásként végzik mezőgazdasági tevékenységüket. Ami a környezetbarát tételt illeti, ez egy nagyon pozitív dolog, azonban fontos látni, hogy a költségek és a terhek nagymértékben növekednek a gazdák számára, és ez kihatással van a bevételeikre, illetve a jövedelmükre. Emellett számos további intézkedésre is szükség van. Ami az európai mezőgazdaság különböző ismérveit illeti elmondhatjuk összességében, hogy a környezetbarátabbá tételre fordítandó összeget a tagállamoknak kell kiosztaniuk, továbbá úgy gondoljuk, hogy meg kell óvnunk a termőtalajt is. Osztjuk továbbá azt a nézetet is, amelyet a bizottság már szóvá tett, nevezetesen, hogy erősíteni kell a termelőszövetkezeteket és a gazdák szervezeteit. Az intézkedések, amelyek a javaslatban megtalálhatók, hatékonyabbak kell, hogy legyenek. Emellett Fontos az ágazati szervezetek megerősítése, Ezen túlmenően összességében fontos a gazdák jövedelmének megerősítése, támogatása, fontos a tagállamok rugalmasságát és szubszidiaritását lehetővé tenni. Ami a vidékfejlesztést illeti, ott az Európai Bizottság egyszerűsítést javasolt, főként a kis gazdákra gondolok ehelyütt. Úgy gondolom azonban, hogy még nagyobb arányú egyszerűsítésre van szükség. Meg kellene próbálni a különböző intézkedéseket úgy kialakítani, hogy azok megfeleljenek a földrajzi és társadalmi valóságnak, és több éves tervezésre lenne szükség. A javaslatok alapján azonban az események sokkal gyorsabban zajlanak, ezért nagyon fontos, hogy hatékony és gyorsan megvalósítható intézkedéseket tartalmazzon a kap. Szeretném tovább elmondani, hogy továbbra is készen állunk az együttműködésre, és arra, hogy hozzájáruljunk a javaslatok kialakításához. A gazd, fiatal gazdák nélkül nincs jövő, ezért főként őket is meg kell erősíteni. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig az Ír Gazdák Szövetsége kap szót. Elnök úr, biztos úr, parlamenti képviselők. Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kaptam, hogy felszólhassanak az ír problématikával kapcsolatban, ami a 2013-as utáni, 13 utáni közös agrárpolitika szempontjából érint minket. Szeretnénk az európai fogyasztók magas igényeinek megfelelni, és a fenntarthatóság feltételeinek is. Három fő elvet határozott meg az Európai Bizottság a kapnak. Az élelmiszertermelés, a környezeti egyensúly és a területi kohézió. Ezeket egyet, ezekkel egyetértek, és továbbra is támogatom a mezőgazdaság európai modelljét az az európai gazdák és a társadalom közötti szociális, azaz társadalmi szerződés. Nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, a táj megvédését és az állatjólétet is szem előtt tartsuk. Ezért cserébe a KAP támogatja a családi gazdaságokat az Európai Unióban. Mindazonáltal a szervezetünknek komoly agályai vannak a bizottság javaslataival kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy megfelelően védi-e az aktív gazdákat, szerintünk inkább aláássa az ő helyzetüket. Nemzeti szinten pedig csökkenti a az ír mezőgazdaság lehetőségét arra, hogy hozzájáruljon a gazdasági fellendüléshez. Azt is gondoljuk, hogy a javaslat az új élelmiszer ellátás biztonsági szempontokat nem tartja megfelelően szem előtt. A fő kihívások szerintem a javaslatból a következők. Először is az egy, egységes hektár alapú kifizetés 2019-től ez nagy gondot okoz az, az ír gazdák számára. A kifizetési szintekben való változás is nagyon élesen alá fogja ásni a gazdaságokat nem veszi figyelembe azokat a különbségeket sem, hogy milyen termel, termékenységi különbségek vannak a különböző ír mezőgazdasági területeken. Nem egyformák a talajok. A tagállamoknak rugalmasságot kell kapni olyan kifizetési rendszer alkalmazására, ami élhető gazdaságokat hoz létre azáltal, hogy rugalmasan a nemzeti különbségeknek megfelelően alkalmazza a lehetőségeket. A 2014-es referencia év az új kifizetési rendszerben meg fogja akasztani a fejlődést, és fent a, késlelteti a gazdák beruházási döntéseit. Hosszabb át állási időszakra van szüksége Írországnak, mint a 2019-ig terjedő időszak a gazdáknak újabb költségei lesznek, illetve a termelési döntésekbe ez be fog avatkozni. A meglévő cross-compliance intézkedések, amelyeknek minden gazdának meg kell felelnie, hogy megfelelő kifizetéseket kapjanak, nagyon jelentős tételi intézkedéseket tartalmaznak már most is. Ezeket felül kell vizsgálni úgy, hogy a gazdák általános gyakorlatát figyelembe vegyék, a különböző tagállami környezeti feltételeket is figyelembe vegyék. És a 30%-os javaslatot sem tudjuk támogatni. Írország részt vett a vidékfejlesztési programokban nagyon komolyan az elmúlt évtizedekben. Felismertük, hogy mennyire fontos a hátrányos helyzetű területek számára, hogy fennmaradjon a gazdaság, a gazdálkodás, és hogy versenyképes maradjon. A jövőbeli finanszírozási szinteknek a, részveri, a múltbeli részvételt is figyelme be kell venni, és a rugalmasság is nagyon fontos, hogy a lehető legrelevánsabb intézkedéseket lehessen egy-egy adott régióban végrehajtani. A fő instrumentumok mellett létrehoznak egy sürgősségi alapot is kritikus fontosságú, hogy hatékonyan használják azokat az intézkedéseket, amelyek válság esetén a gyors reakciót el lehetővé teszik. Kétféleképpen lehet ezt elérni. Az egyik, hogy külön intéz, költségvetést biztosítunk ezekre az intézkedésekre. Ezen túlmenően az azon feltételeket is tisztázni kell, hogy mikor aktiváljuk ezeket az intézkedéseket. Elnök úr, a fő ír farmereket aggasztó témákat vetettem fel, a kap jövője az írgazdák számára nagyon fontos. Az írgazdák egy erős kapot szeretnének az egyes és a kettes pillér alatt is. Ez hozzájárulna a fenntartható élelmiszertermeléshez. És a gazdálkodói modell fenntartása és a változó feltételekhez való alkalmazkodás nagyon fontos. Ehhez több rugalmasságra van szükség nemzeti szinten, mint jelen pillanatban. Így a, a tagállamok maximalizálhatják a, az előnyöket a környezet javára is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! A litván gazdák képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Eh, Hölgyeim és uraim! A litván gazdák képviseletében elmondhatom, hogy a szervezetünk 25. születésnapját ünnepli. Ma Szeretném elmondani, hogy tökéletesen egyetértünk azzal, amit a lengyel, lett és észt küldöttek mondtak. Az észtel képviselője, valamint a fiatal gazdák képviselője is azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy megbízható és erős legyen a kap. Én arra is emlékeztetnék, hogy ez igazságos, demokratikus is kell, hogy legyen, és ez hiányzik jelen pillanatban. Éppen ezért a három balti állam a legalacsonyabb közvetlen kifizetési szinteket kapja. 2007-2013 között ez megérthető volt, mert tárgyalások során erre a következtetésekre jutottunk, de sajnos ez a helyzet fennmarad, és ez aggaszt minket. Úgy gondoljuk, hogy országaink talán túlságosan picikék, de igazából a helyzetnek meg kell változnia. Hiszen a követelményeknek a mi gazdáink is ugyanúgy megfelelnek, mint a többi európai gazdák, sőt, néha még jobban is megfelelnek, mint a régi tagállamok gazdái. A környezet baráttátétellel kapcsolatban azt szeretném megtudni, hogy ez a termelés volumenének a csökkenésével jár-e. Nem ez kéne, hogy legyen a cél. Ugyan továbbra is élelmiszert kell, hogy állítsunk elő. Ez a fő feladatunk. És amikor a 7%-ról beszélünk, a terület pihentetés tekintetében szerintünk ez bűn, meg kell művelnünk a területet, nem pedig parlagon hagyni. A mezőgazdasági területeket más területekre is felhasználják, hiszen például növekednek a városok, de hát éppenséggel ezért is fontos lenne, hogy megmaradjanak a mezőgazdasági területek, és ezeket használjuk. Olyan feltételeket szeretnénk látni, amelyek meg lehetővé teszik, hogy a versenyképességünket megerősítsük és a feltételeknek egyenlőeknek kell lenniük mindannyiak számára. Ezt szeretném. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Holland Gazdák Szövetkezetének képviselőjének adom meg a szót. Meneer de voorzitter. Elnök úr. Meneer Tisztelt elnök úr, de Castro úr, Szjolos úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok önök előtt. A holland cukorágazat nevében fogok beszélni, de a CB nevében is, amely Európa szerte 30 ezer cukortermelőt egyesít. Nem akarunk különbséget tenni észak és dél, kelet és nyugat között, mi mindannyiukat képviseljük. Úgy tűnik, hogy a nagy kapreformról szóló vitában háttérbe szorul a cukorágazat. Eddig a cukor piacreformjáról szó sem esett, mindig a zöldebbétételről van szó, az első-második pilléről mindenki a pénzek szétosztásáról beszél, de a mi ágazatunkról senki sem beszél miközben a bizottság javaslatai a mi ágazatunk esetében sokkal nagyobb változást hoznak, mint bárhol másutt. Nyilvánvalóan ez a nem csak a mezőgazdaságról szól a javaslat, hanem a cukor ágazatra vonatkozóan is specifikus javaslatokat tartalmaz. Nos, stabilitás jött létre mind a gazdák, mind az ipar, mind a fogyasztók számára, a közös piaci rendtartás révén, és ez a költségvetés szempontjából semleges. Igaz ugyan, hogy európai szinten voltak hiányosságok egy bizonyos időszakban, de ez nem vezethető vissza a piaci rendtartásra, ahogyan sokan mondják, hanem sokkal inkább arra vezethető vissza, hogy olyan intézkedések amelyek fontosak lettek volna, ezeket túl későn foganatosítottuk. Eljött az Európai Bizottság szerepe kiemelendő, hiszen sokkal jobban elegettett feladatainak, mint a piaci rendtartás. A cukorrépet termelő gazdák teljes mértékben támogatják az Európai Parlament álláspontját olyan formában, ahogyan Dess úr azt a jelentésében megfogalmazta, a cukorpiaci rendtartás legalább 2020-ig folytatandó. A cukorpiaci rendtartás alapját eddig a racionálitás észszerűség vezette az új javaslatokban, azonban nem látjuk a logikát. Köszönjük. Köszönöm szépen. Redok Priciot elének adom meg a szót. Um, greeting to you, President. Üdvözlöm, elnök úr. Tisztelt uh, panel, Corrado Pilcivíróinak hívnak. A Jeló nevében beszélek, egy millió tagunk. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon fontos, hogy a kap reformja Segíti az élelmiszereletes biztonságát és a környezetvédelmet is, megerősíti a gazdálkodást, mint a társadalom egyik nagyon hasznos komponensét, nem pusztán az élelmiszer előállításában, hanem a biodiverzitás biztosításában, az éghajlati feltételek és föld, valamint vízfeltételek megőrzésében. A javaslat nagyon sok pozitív pontot tartalmaz, amelyet a jeló támogatni tud. Ugyanúgy, ahogy az előző reform kapcsán támogatni tudtunk bizonyos pontokat, de vannak eh, számunkra nem teljesen elfogadható pontok, háromat szeretnék feltüntetni. Egyrészt az első pillérből származó intézkedések bonyolultsága, ezeket Csolosz biztos úgy írta le, hogy ezeket könnyű megvalósítani és ellenőrizni. úgy érezzük, hogy nagyon bonyolult területről van szó, és a gazdálkodáshoz való szabadságjog sérül itt. A közvetlen kifizetések kétharmada egyik vagy másik célra van kijelölve. Úgy érezzük, hogy a zöld tétel kapcsán a jelenlegi szabályozás nem segíti a gazdákat a tevékenységükben, és reméljük azt, hogy ezek az előírások nem avatkoznak bele a környezetvédelmi szempontból már elfogadott gazdasági intézkedések esetében. Amennyiben ezek megakadályozzák például a a golf területekre adott támogatásokat, úgy ezt el tudjuk fogadni. Vannak olyan környezetvédelmi szervezetek, vízvállalatok, amelyek földdel gazdálkodnak, és éppen ezért számunkra földgazdálkodók számára a minimális tevékenységek definíciójának bevétele nagyon fontos, de az 5%-os külszöböt meg kell változtatni, hiszen ez bürokratikus horrort jelent a gazdák számára. Ellenőrizzük a kappingot, a 25%-os minimális hozzájárulást támogatjuk a kettes pillérből és az új innovációs partnerségeket. de a 10%-os átcsoportosítás a második pillérbe megfontolandó lenne. Ami a zöldesítési intézkedéseket illeti, nagyon fontos, hogy ezek költséghatékonyak legyenek, és szociális-gazdasági szempontokat ötvözzenek a környezetvédelem szempontjaival. hiszen ez a környezeti előnyök növekedését is eredményezheti. A javaslat a greening miatt a gazdálkodás költségeit növeli, ezáltal növeli a piaci árakat, viszont nem tudja kompenzálni a növekvő költségeket. Európa termelékenységi kapacitása sínli ezt meg, ami a szántóföldeket illeti. Az általánosított összeg esetében úgy érezzük, hogy ez a kevésbé produktív területeket eh, részesíti előnyben. Ahogy a fejlesztési segítségnyújtás eh, sem éri el mindig a célját, úgy érezzük, hogy a kap reformja az élelmiszerekhez való hozzáférést is károsítja, illetve a fejlesztési támogatási tevékenységet is. Végezetül pedig egy nyílt kereskedelmi rendszerben az ösztönző tényezők alapfeltételét képezik a környezet megőrzésének. És kérjük az Európai Parlamentet arról, arra, hogy készítsen tanulmányt. A Jeló hisz abban, hogy ösztönzőket kell beépíteni a rendszerbe, ami a DESZT és a Lion jelentésüket illeti. Bízunk abban, hogy a parlament és a bizottság, illetve a Kapula Santos jelentést is megemlíteném itt, tehát bízunk abban, hogy mindezek a jelentések az ösztönzőre helyezik a hangsúlyt. A közvitának még nincsen vége, és mi szeretnénk ebben továbbra is részt venni. Köszönöm. Na Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó felszólalás a felszólalói listánkról. Még négyen szeretnének hozzászólni. A terem különböző részeiről fogom kiválasztani egyet a bal oldalról. Kérem, mutassa be magát, Malisevski vagyok. A lengyel gyümölcstermelőket képviselem, és lengyel parlamenti képviselő is vagyok. Miniszter úr, biztos úr, köszönöm szépen, hogy meghívták a gazdaszervezeteket, és az nem kormányzati szervezeteket, hogy részt vegyenek a kapreform 2013 utáni megtárgyalásában. Én gyümölcs és zöldségtermelőket képviselek Lengyelországban. Nagyon sokat mondtunk már a közös agrárpolitika reformjáról, rengeteget beszéltünk a támogatásokról, a termelői szervezetek és szövetkezetek részére nagyon nehéz helyzetben vannak. Lehetőségünk volt arra, hogy megfigyeljük, hogy hogy működik ez a mechanizmus, és elemeztük a javaslatokat a reformra, az elkövetkezendő évekre vonatkozóan. Szeretnénk a kap elveire utalni. Az európai mezőgazdaság versenyképessége nem csak Európában, hanem a globális piacokon is. A nyereségessége a gazdaságoknak a megfelelő árak, amelyek a mezőgazdasági termékeket hozzáférhetővé teszik a fogyasztók számára egy oldalról, de ugyanakkor lehetővé teszik a gazdáknak, hogy igazságos jövedelmük legyen. Biztos úr és mások is mondták, hogy a zöldség és gyümölcs piac a modell, amely példa értékű az más szektorok számára, abban, hogy hogyan lehet a gazdák pozícióját megerősíteni. Emlékezhetnek rá, hogy a lengyel parlamentben elhangzott az a tény, hogy a zöldség és gyümölcspiac eredményeit be fogják vezetni az ágazat más területein is. A kapreform jó voltából. A gyümölcs és zöldségpiacot jelen pillanatban szervezik meg, struktúrákat hoznak létre a gazdaszervezetek és a szövetkezetek számára. Az út felénél járunk. Megpróbáljuk utolérni a többi tagállamot Lengyelországban. Vannak olyan országok is, amelyek még hozzánk képest is lemaradtak, mások előttünk járnak. Ez egy dinamikus folyamat. Szeretnénk egy olyan helyzetet elérni, ahol a lengyel termelők épp ugyanolyan termelékenyek és versenyképesek, mint más országok termelői. Nagyon fontos lenne, hogy ne legyen ilyen éles a gazdák közötti küzdelem. Ennek érdekében továbbra is a jelenlegi folyamatokat tovább támogatni kéne. Mindazonáltal a kapreform javaslatai nem kompatibilis kompatibilisek azzal, amit ön mondott, biztos úr, és amit mások is ebben a teremben elmondtak. Az új közös agrárpolitika és az úgynevezett átmeneti időszak, valamint az új szabályok nem garantálják ezt a fejleményt. És szeretnék önhöz fordulni, biztos úr, illetve a parlamenti képviselők felé egy, kérdé- egy kéréssel gondolják át ezeket az ügyeket. Még van időnk arra, hogy jó megoldásokat találjunk. Ne tekintsük befejezetnek ezt a feladatot, hanem folytassuk a gondolkodást a politikáról. A jelenlegi szabályok helyett ne vezessünk be változtatásokat, mielőtt a gondolkodási periódust megfelelően elfejeztük volna. A kereskedelmi terület, csak úgy, mint a zöldség-gyümölcs terület helyzete kellene, hogy javuljon. A termelők szempontjából, a termelők bevétel is. Nagyon örülünk annak, hogy a válságmenedzsment kérdését is felvetették a mai vitában. Vannak nemrégi példák, például az e válság, amely érintette a zöldségtermesztőket az európai politikáknak, az európai stratégiáknak aktívabban kell működniük. És ehhez kapcsolódik még egy nagyon fontos kérdés, az exportok kérdése. Legyünk tisztában azzal a tényel, hogy az európai mezőgazdaság versenyképessége nem csak arról szól, hogy a belső piacot el tudjuk látni, hanem arról is, hogy képesek legyünk más piacokon értékesíteni a termékeinket. Például az orosz piac nagy lehetőségeket rejt az európai gazdák számára és itt nem csak önhöz fordulok, biztos úr, hanem a parlamenti képviselőkhöz is. Kérem, akik ebben a szakbizottságban, vagy más szakbizottságokban dolgoznak, hogy egyszer mindenkorra rendezzék a kereskedelem problémáit. Az orosz piac ellátásával kapcsolatban szeretnénk, hogyha nem lennének olyan problémáink, mint a múltban voltak. Elnök, köszönöm. A 100, 15-ös ülésen ülő úriember kap szót. Uh, I'm not gonna bang on about green. Biztos úr. Nem a Greening, rá szeretnék kitérni. A nyitó megjegyzéseiben ön üdvözölte azt a tészlenyét, hogy a foszfát használata alacsony szinten mozgott. Hogyha a foszfor uh, túlnyagy arányban kerül bele a vízbe, akkor ez káros. a kálium kapcsán nem értek önnel egyet, a szántóföldek aránya csökken, éppen ezért nem nincs szükségünk egy olyan greening intézkedésre, amely a kálium szintjét csökkenti. Ami a termelői szervezeteket illeti, csak röviden szeretnék egy gondolatot mondani. Azt gondolom, hogy nem kéne rögzített áraknak és kvótáknak létezniük, de ezt két eh, részről is megtámadják. Nagy-Britanniában a versenybizottság létezik, és nagyon fáradalmas, hogyha növekednek a, ezek a vállalkozások, hiszen úgy érzik, hogy ez a fogyasztók ellen való. De hát a tagországok is úgy érzik, hogy a saját kéréseiknek mond ellent ez a javaslat. A szermelői csoportoknak eh, fontos lenne, hogyha nem, kvótá, nem rendelkeznének kvótával. Hogyha az árakat fent szeretnénk tartani, akkor csökkenteni kell a termelést. Azt gondolom, hogy ez az intézkedés megfelelő volt, és remélem, hogy nem ugyanezt tervezik a kvótáknál, hiszen ezek segítik stabilizálni az árakat. Kérem, hogy szóljon néhány szót erről. Köszönöm. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Chris Robbins. Chairman. Elnök úr, csalódottak vagyunk. A BirdLife munkatársa vagyok. Egy környezetvédelmi szervezetet képviselek, egy olyan civil szervezetet, amely büszke arra, hogy szerepel az önök napi rendjén. A szektorális szervezetek és a civil szervezetek. Önök mely civil szervezeteket szeretnék meghallgatni, hogyha ilyen módon játszanak uh, játékot velünk, akkor itt 400 eh, milliárd euróról van szó. Ez az adott fizetők eh, pénze, de úgy tűnik, hogy ez az önök számára egy aprócska rész, részlet. És úgy engedték, hogy mindenki más, csak a civil szervezetek ne kaphassanak szót ma délután. 97% a társadalomnak úgy tűnik, hogy nem kaphat szót ezen az ülésen. Szeretném megkérdezni a biztost arról, hogy mit gondol erről, hiszen megpróbálta biztosítani azt, hogy mindenki részt vehessen a vitán. Lehet, hogy a végső jogaskotási javaslatba nem került bele az összes javaslatunk, de arra számítottunk, hogy nyílt vitára kerül itt sor. És sajnálatos az, hogy hozzászólásom első percét arra kell pazaroljam, hogy a vita állásáról származzak be, szá- számoljak be. És ugyanannyi pénzről van szó, mint amennyivel bankokat és országokat akarnak megmenteni jelenleg. Egy olyan politikáról van szó, amelyet mi védünk és mi kinyújtottuk önök felé a karunkat, illetve a mezőgazdasági ágazat felé az ügy mögé álltunk, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha nyílt vita van, részt vehetünk a vitában, és egyeztettünk a gazdákkal, közös levelet írtunk néhány gazdaszervezettel a felügyelői bizottságunkban, de mindenkinek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a vitában részt vehessen. Egy úgynevezett greening javaslat van most az asztalon, és én erről szeretnék beszélni. Itt a környezetvédelmi civil szervezeteket is megemlítik. Igen, szükség van a greeningre, hiszen komoly problémánk van. Azt mondják az emberek, hogy már így is közérdekeket képviselünk, de úgy tűnik, hogy nem eléggé, hiszen ha ezt eléggé megtennénk, akkor ha, ha megnéznék az európai környezetvédelmi ügynökségek adatait, akkor kiderülne, hogy itt nem a legrosszabb adatok szerepelnek. Szükség van a greeningre, erőteljes greeningre van szükségünk, és a környezetvédelem ennek a legfontosabb szempontja, és kérem a jelenéből képviselőket arra, hogy ne engedjék meg azt, hogy ezt félre söpörjék, hiszen nem egy régi intézkedésről van szó, hanem egy új intézkedésről. Meg szeretném kérni Csoros urat, hogy számoljon be arról, hogy mit értenek a greening alatt pontosan a mocsaras területeknél és más területek kapcsán, ez pedig nem károsítaná súlyosan az élelmiszer, élelmezés biztonságát. Nem csak Európában, hanem máshogy is súlyos élelmezési problémák vannak. A vidékfejlesztés nagyon fontos pont, hiszen a greening javaslattal egyensúlyban kell állnia. Hogyha nincsenek erőteljes módszereink, nincsen kötelező jelleg ebben a rendszerben, a Natura 2000 kapcsán, akkor nem fogjuk tudni ezt a javaslatot javítani. A lengyel elnökséget pedig arra sarkalnám, ők képviselik az Európai Uniót, kifelé jelenleg, és De Castro urat és másokat is arra buzdítanám, hogy vegyék komolyan ezeket a kérdéseket, vegyenek komolyan bennünket. Egyébként a saját politikáikat eh, buktatják meg ezzel. Köszönöm. Dziękuję bardzo za kolejną lekcję organizacji debat. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy még egy leckét kaptunk arról, hogy hogyan kell vitákat szervezni. Amikor nem kormányzati szervezetek szeretek volna találkozni a vezetőkkel, például a német környezetvédelmi szervezetek megszervezték ezt. És hogyha önök szerveznek ilyet, akkor több mint boldog leszek találkozni önökkel. És elnézést, de egy bizonyos rendet próbáltunk a beszédek meghallgatásában létrehozni, és két és fél óra alatt nincs lehetőségünk minden szervezetet meghallgatni, akiknek köze van a mezőgazdasághoz, plusz a környezetvédőket is. Most az utolsó felszóló következik. Csak egy percig fogok beszélni. Valaki említette a komló termesztést, és csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon fontos gondoskodni arról, hogy az interneten közzétett hivatalos iratok ne tartalmazzanak olyan információkat, amelyek a komló termesztés vonatkozásában azt állítják, hogy nem lesz többé támogatás. A komló termesztők nevében Szeretném elmondani, hogy ez nagyon káros, ezért kérem, vezessenek be valamilyen rendszert a közzétett dokumentumokkal kapcsolatosan. Nekünk szükségünk van ezekre a támogatásokra. A következő dolog, amit említeni szerettem volna, a következő. Úgy vélem, hogy a tagállamoknak nincs elég lehetőségük arra, hogy eldöntsék, hogy a válság idején a különböző ágazatok vonatkozásában hogyan is találjanak megoldást. Fontos, hogy a tagállamoknak nagyobb mozgásteret biztosítsunk a döntéshozatalban és a politikák végrehajtásában a válság idején. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a szót. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel az eszmecsere végére értünk, most pedig szeretném megadni a szót Csolos, elnök, Csolos biztos úrnak, hogy foglalja össze a hozzászólásokat, és, mint tudják, illetve mint ön is tudja, biztos úr, kevés az időnk. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönet a vita megszervezéséért, és azért, hogy reagálhatok néhány felvetett kérdésre. Először is örülök annak, hogy azt látom, hogy a gazdaszervezetek megszervezés és az ő szerepük a piacon elég széles körben pozitív elismerésre talált. Szeretném spanyol barátainkat megnyugtatni, hogy amit javaslunk, az valóban több annál, mint ami már létezik. Jelen pillanatban önöknek nincs lehetősége arra, hogy elismerjenek ágazat közi termelői csoportosulásokat csak olyan szektorokban, amelyet a rendelet konkrétan émít, és ahol a gyümölcs és zöldségszektor, a komlószektor és a borszektor esetében léteznek ilyen elismert szer- termelői szervezetek. Automatikusan az antitrust jogszabályok alól is mentesülnek ők. Ez azt jelenti, hogy az a teher, hogy bizonyítsák, hogy ez a szervezetek a verseny szabályoknak nem megfelelően működnek, ez nem az ő vállukon nyugszik, hanem az őket megtámadóknak kell viselni a bizonyítás terhét. Ezek a szervezetek az igénynek megfelelően meg tudják tervezni a termelést. Ezt Antantnak antitrust antantnak tekinthetjük. Tehát nem a fixált kvóták vannak, hanem a termelői szervezetek, amelyeket hivatalosan elismernek, és őket bízzuk meg azzal, hogy a tervet, a termelési tervet megfogalmazzák. És ugyanakkor ők azok, akik majd forgalmazni is fogják a terményeket. Ezt a szerepet szeretnénk most minden ágazatban megerősíteni és megadni a termelői csoportosulásoknak. Tehát ez újdonság. Aztán beszéltek a 2011-es referencia évről is, és a fiatal gazdákkal kapcsolatos aggodalmakról. A 2011-es referencia év csak a fiatalokra nem vonatkozik, akik 2012-ben vagy 2013-ban kezdik meg a gazdálkodást. Azt szeretnénk elkerülni, hogy most, amikor már bejelentettük azt, hogy a kifizetéseket újra definiáljuk, hiszen új fázis kezdődik, és új re- lehetőségek nyílnak meg. Azt akarjuk, hogy a 2011-es referencia év egy védelmet jelentsen. Azok, akik 2012-ben, 2013-ban fiatalként megkezdik a gazdálkodást, ők már az új ö, kifizetési szabályok értelmében fognak dolgozni. Csak egy példát szeretem volna mondani. Pont ezért probléma a prafon. A szervezetek, szövetségek, szövetkezetek több száz, több ezer gazda között osztják ki a kifizetéseket. De egyénenként számítják ki azt, hogy kit mennyi pénz illet. Egy gazda, hogyha azt akarjuk, hogy kollektívan öm, igényeljenek kifizetéseket, akkor kell, hogy legyen egy plafon. Ez az egyéni gazdálkodókra vonatkozó plafon lesz. Az aktív gazdálkodók kérdése. Szeretnék persze én is a definícióban sokkal pontosabb lenni. Azonban az előző, e- elődöm és az Európai Unió a WTO-ban megígérte azt, hogy nem fogja szétválasztani a közvetlen kifizetéseket, és a, itt a teremben ülők közül néhányan ezt pontosan tudják, tehát nem tudunk a termeléshez kapcsolódó kritériumokat kapcsolni az aktív gazdálkodóhoz, mert ezt a VTO-val kötött megállapodásunk tiltja. Megpróbáljuk azokat elválasztani egymástól, akik csinálnak valamit a földjükkel, meg azokat, akik nem csinálnak semmit a földjükkel. Egy minimális aktivitásra szükség van a területen, hogy aktív gazdának tekintsünk valakit. Megpróbáljuk azt elkerülni, hogyha nem csinál semmit a területtel, akkor támogatást kapjon mégis, csak azért, mert van földje. Az 5000 eurós határ is érték is épp ezért került be a támogatások rendszerébe, hiszen nagyon sok ebbe a kategóriába eső átlag méretű, közepes méretű gazdaság van. Vannak olyanok, akik néhány tucat hektáron dolgoznak, de ezen túlmenően külső jövedelmük van, és igazából abból élnek. Mi a valóban aktív gazdákat szeretnénk támogatni. Nem azokat, akik mi dísznek megművelnek egy kis földet. Ez a rendelet nem annyira bonyolult javaslat véleményem szerint. A mezőgazdaság maga is rendkívül bonyolult. Mindannyian tudják, hogy mindannyian szeretnék, hogy a saját specifikus jellegzetességeiket megvédjük, figyelembe vegyük. Hogyha kap közös politika, akkor közösségi szinten kell szabályokat meghatározni, hiszen hogyha mindent ráhagyunk a tagállamokra, akkor az már nem lesz közös politika. Ezért, hogyha például még a Lengyelország összes sajátosságát plusz az angolok, a spanyolok, a finnek összes sajátosságát figyelembe akarjuk venni, akkor nem lehet nagyon egyszerű, hiszen nagyon komplex maga a helyzet is. De ez komplexitásról van szó. Megpróbáljuk a legnagyobb mértékben egyszerűsíteni a közös agrárpolitikát. A, szakbizottság és a miniszterek kezébe is elküldtem már a javaslatunkat, és egy egész listát küldtem nekik az egyszerűsítésekről. Most ugyanezt az erőfeszítést kérjük a nemzetközi, nemzeti és a regionális közigazgatásra is, hogy a helyszínen, a terepen a lehető legegyszerűbben járjanak el. Bár Brüsszel és a bizottság, valamint a tanács és a parlament határozza meg a közös szabályokat, a végrehajtást a nemzeti és regionális közigazgatás fog elvégezni. Ezért az Európai Bizottság már megtette az ő részét, hogy ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Ráadásul majd most jön a parlament, aki módosítókkal fogja tovább bonyolítani a helyzetet. Persze, egyetértek azzal, hogy javítani kell a javaslatot, de ez nem jelenti azt, hogy tovább bonyolítsuk. A környezetbarátá tétellel kapcsolatban megdöbbent, hogy azt látom, hogy vannak olyan emberek, akik ebben a teremben, akik már más üléseken is részt vettek az elmúlt hetekben, és még mindig nem értik, ugyanazokkal a problémákkal állnak elő. A 7%-os területpihentetés. A 7% az nem területpihentetést jelent. Nem azt jelenti. Ez azt jelenti, soha nem írta le jogszabályalkotási tervezetbe azt az Európai Bizottság, hogy mezőgazdasági terület parlagon hagyása. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy olyan növények nőnek ezen a területen, amelyek nem haszonnövények. De ez fontos a terület számára. Tehát a célokat össze kell kombinálni. A gazdának és az európai mezőgazdaságnak egy oldalról biztosítania kell az élelmiszertermelést, és növelni kell a versenyképességet. De ne feledkezzünk meg arról sem, és a tavalyi nyilvános vitában is szó volt arról, tehát ne felejtsük el azt se, hogy mit várnak tőlünk, mit várnak a közös agrárpolitikától. Tudják azt is, hogy az Európai Bizottság konzisztens költségvetés javasolt, de nagyon fontos, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy képesek vagyunk olyan közös agrárpolitikát csinálni, ami támogatja a mezőgazdasági termelést, az élelmiszertermelést, de ugyanakkor jól tudja kezelni a természeti erőforrásokat is. Nem szabad e a környezetvédelmet összekeverni azzal, hogy nem tartjuk figyelembe a jellegzetességeket a mezőgazdasági termelésben. Nem. Hogyha javítani kell a jogszabálytervezeten, arról természetesen vitázhatunk. De nagyon fontos, hogy ezt értsük meg, és tartsuk benne. A 30% a környezetbaráttá tétel tekintetében szerintem jobb, hogyha a direkt kifizetéseknél benne marad a jogszabálytervezetben. Mert különben ez az egész pénz kicsúszna a közös agrárpolitika költségvetéséből. Nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Itt most abba hagyom, és még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy a zöld növekedést, a környezetbarátnős növekedést eddig még nem tapasztalt új intézkedések fogják biztosítani az innováció, az alkalmazott kutatás a mezőgazdaságban ezzel tudunk zöld növekedést elérni, de ez nem zárja ki azt, hogy egyszerű mezőgazdasági gyakorlatokat folytassunk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy választottam. Köszönöm szépen. De Castro úr nem szeretne felszólalni, és ezért köszönetet is mondok neki, Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm az összes képviselőnek, aki itt volt, hogy eljött ma hozzánk. Köszönöm szépen a hajlandóságukat, hogy meghallgatták a különböző termelői szervezeteket, és különös köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik eljöttek és hozzájárultak a vitához, elmondták véleményüket. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam mindenkinek megadni a szót, és szeretném az összes szervezetet ösztönözni arra, hogy a különböző régiókban, országokban tartsák életben a vitát. A vitának, eszmecserének folytatódnia kell, és fontos, hogy felvegyék a kapcsolatost minisztereikkel, képviselőikkel, és hogy ők is részt vegyenek a vitában. Hiszen tudjuk, hogy a kappal annak jövőjével kapcsolatos döntéseket a parlament és a tanács együtt fogják meghozni. Ezért fontos, hogy folytatódjon az eszmecsere, és nyugodtak lehetnek afelől, hogy igenis be, befolyásolni tudják a kap jövőbeni alakulását. Nagyon szépen köszönöm, az ülést berekeztem. Grazie Marek. Very well indeed. But it's always like this, you know, when you invite 10, you should invite